Tisztelt kollégák! Először is szeretnék mindenkit köszönteni. Még mielőtt elkezdenénk az ülést, szeretném mindannyiukat kérni, hogy majd álljunk fel egy perc erejéig, és emlékezzünk meg az egy évvel ezelőtti támadások áldozatairól, gyakorlatilag ebben az órában történt, úgyhogy azt hiszem, hogy emlékezzünk meg az áldozatokról. Herzlichen Dank. Köszönöm. Továbbá szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 10 órakor a plenáris ülésterem előtt a parlament elnökének meghívására szintén sor kerül egy megemlékezésre. Természetesen mindenkinek eh, jogában áll, hogy eh, oda elmenjen. Mi ugyanakkor eh, folytatnánk majd az ülést. Most pedig áttérnék az egyes napirendi pontra, ez a napirend elfogadása. Van-e módosító javaslat szeretnél kiegészíteni valaki a napi rendet. Ha nem, akkor így ebben a formában jóvá hagyjuk. Szabine, volna egy kérdésem, még mielőtt áttérnénk a szavazásra, azt jelezték, hogy a szolidaritási testülettel kapcsolatos Amplő Bizottságtól jövő változatról nem szavazott a foglalkoztatási szakbizottság, akkor majd ha áttérünk a szavazásra, ezt megemlítjük. Most következik a második napi rendi pont, az elnök közleményei. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ma francia, német, olasz, angol, dán, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven van tolmácsolás. Ezen kívül, mint mindig, közvetítjük előadásban az ülésünket. A koordinátorok február 27-én meghozott döntéseit e-mailben március 2-án kiküldtük Önöknek, és ezeket formálisan elfogadottnak tekintjük, amennyiben senki nem emel kifogást, vagy nem módosítja ezeket, március 6-a volt az erre vonatkozó határidő, nem történt semmilyen módosítás, kifogást sem jelzett senki, úgyhogy ezt a jegyzőkönyvet így akkor szintén elfogadjuk. Most pedig következik a szavazás. Az első pont, amely a napi rendünkön szerepel, egy határozat az Európai Szolidaritási Testület kapcsán, egy állásfoglalási indítvány, miután Juncker elnök szeptemberben az Európai Szolidaritási Testületre vonatkozóan javaslatot tett, a bizottság már előkészítő intézkedéseket hozott, a Kulturális Szakbizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy egy szóbeli kérdést fogalmaznak meg állásfoglalással együtt. Egyeztettünk a koordinátorokkal, és a szóbeli kérdést március 17-én nyújtottuk be. Emellett egy levelet is küldünk Tajani úr részéről. Ezt azt hiszem, hogy hétfőn küldtem ki, és azt kérjük, hogy a frakció vezetők, a frakció elnökei ezt a Strasburgi ülésen áprilisban a napirend élére tegyék, prioritást tulajdonítva neki, és kérném megint a koordinátorokat, hogy a frakcióikban kérjék a támogatást ehhez, hogy ezt valóban valóra tudjuk váltani. Tudják, hogy a bizottság májusban a jogalkotási javaslatát a szolidaritási testülete kapcsolatban ismertetni fogja, és a koordinátorok ülésén mindannyian egyetértettünk azzal, hogy szükséges, észszerű, helyén való az um, Európai Bizottságnak uh, bizonyos uh, utasításokat adni uh, a jogalkotási javaslatra vonatkozóan, jelezve, hogy mit várunk el egy ilyen javaslattól, és jelezve azt is, hogy mi az, amit semmiképpen nem fogadunk el, például ami egy ilyen szolidaritási testület finanszírozását illeti. A levelet, ahogyan elmondtuk, Tajani úrnak megküldtük, még nem tudjuk, hogy a napirend hogyan alakul, mert egy kicsit minden a brexit kapcsolatos döntéstől függ, illetve attól, hogy az 50-es cikk értelmében Nagy-Britannia benyújtja-e a kérelmet, és ez nyilván befolyásolhatja az áprilisi plenáris ülésszak napirendjét, de úgy gondolom, hogy az üzenet megérkezett a címzethez, így egyértelmű, hogy számunkra és az egész parlament számára ez egy fontos kérdés. Most akkor térjünk át az állásfoglási indítvány szavazására, tekintettel arra, hogy a Kulturális Szakbizottságban és más bizottságokkal, a Foglalkoztatási Szakbizottsággal különös tekintettel jó volt az együttműködés. Azt a javaslatot fogalmaztuk meg a Foglalkoztatási Szakbizottságnak, hogy ha lehet, akkor fogalmazzanak meg néhány aspektus, néhány pontot, amelyek főleg a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Ezt korán jeleztük a foglalkoztatási szakbizottságnak, és miután lejárt a határidő, tegnap délután kaptunk javaslatokat a Foglalkoztatási Bizottságtól. Én megpróbáltam ezeket beépíteni a szövegbe, már amennyire itt kizárólagos foglalkoztatási szakbizottságot megillető hatáskörökről van szó, és ma reggel megint arról értesültem, hogy úgy tűnik, ezeket a javaslatokat nem szavazták meg a foglalkoztatási szakbizottságban. Ez egy kicsit szerencsétlen helyzet, de természetesen az Amplus szakbizottság velünk együtt módosítókat nyújthat majd be a plenárison, ezért azt javasolnám, hogy a jelzett részeket az állásfoglalásban, ebben a változatában, ezek a szürkén vagy sárgán jelölt részek, ezeket megint vegyük ki, egészen egyszerűen, hiszen, ahogy említettem, Ezekről nem egyeztettünk a foglalkoztatási szakbizottsággal, úgyhogy ezeket nem tudjuk most jóvá hagyni, és adott esetben a, az Ample szakbizottság majd meg kell nézze, hogy a plenárisra ismét benyújtja ezen javaslatokat. Én jobbnak tartottam volna, hogyha ma ezeket integrálhattuk volna, de úgy tűnik, hogy ez nem lehetséges. Ezért ez lenne a javaslatom. Ami a további eljárást illeti, nagyon jó volt az együttműködés, főleg a technikai ülések szintjén. Volt egy technikai ülés, amely során a különböző módosítókat egyeztettük, egyszerűsített eljárásban állapodtunk meg, a javaslatokat megpróbáltuk beépíteni a szövegbe, szerintem ez jól sikerült, úgyhogy most egy koherens szöveggel állunk szemben, és azt javasolnám, hogy ezt a szöveget most így, ebben a formájában, teljes egészében szavazzuk meg. Kivéve az Ample Bizottságra vonatkozó törlendő részeket van-e ezen eljárással kapcsolatban ellenvetés, hogy a szöveget így teljes egészében eh, név szerint eh, szavazzuk meg, szavazzunk róla. Úgy tűnik, hogy senkinek nincs ellenvetése. Ebben az esetben átérnék eh, a szavazásra, név szerint szavazunk. Közter kollega itt most jelezte, hogy a szavazókártyáját nem hozta magával, ezért az ő szavazatát majd hozzáadjuk, beszámítjuk. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt az állásfoglalási indítványt nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen még egyszer az összes frakciónak, és azoknak is, akik részt vettek az állásfogás kidolgozásában a jó és konstruktív együttműködést. És remélem, hogy ezt az üzenetet a bizottság is meghallja majd, és a plenárison majd szavazunk róla. Még egyszer külön köszönettel tartozom a két életékesnek a titkárság részéről, Stefan Málev és Liza Lutke, ők különösen nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy egy jó szöveg kerekedjen ki ebből az anyagból. A következő téma, amelyről szavazunk, ez egy vélemény az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról. Jill Evans az előadó, és az illetékes bizottságok, a Budget és az ECON, amelyek az FC témájában illetékesek, előrehozták a szavazást, hogy az új rendeletet még júniusig jóvá lehessen hagyni, megállapodhassunk benne. Éppen ezért most nekünk is hamarabb kell, a tervezetnél hamarabb kell szavaznunk erről a tervezetről. Február 28-án terjesztették elő, és március 3 volt a módosítók benyújtásának határideje. 22 módosító érkezett ehhez az állásfoglaláshoz, itt is megint csak köszönöm a résztvevőknek a konstruktív együttműködést, ami természetesen pont az idő szűke miatt nem volt egyszerű, és Evans képviselőt kérdezném, hogy a szavazás előtt szeretne még egy szót szólni. Evans asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden. Um, ami a menetrendet életév valóban ez egy kicsit megnehezítette a helyzetünket, de kitűnő volt az együttműködés, úgyhogy szeretnék az árnyékjelentéstevőknek és Darren Neville-nek is a titkárságtól, valamint a kollégáimnak és a frakció kollégáinak együtt, az együttműködésért köszönetet mondani. Szerintem egy nagyon jó véleményt alakítottunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most következik a szavazás. Az egyes módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizhetjük ezt is. Ellenőrizzük, a 19-esről megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és most következik a zárószavazás. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. lezárom, és nagy többséggel, 22 igen szavazattal, egy nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. kommen wir most pedig következik az ötös napi rendi pont. Egy véleménytervezetről van szó. A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadott értékadó mértékéről. Az előadó Zdrojevski kolléga, és meg is adnám neki a szót. Parancsoljon. E, bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, mamy... Köszönöm szépen, e, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, ez egy nagyon fontos vélemény, és e, nagyon fontos problémára reagál. Az áfáról, az áfa mértékéről van szó. Több mint tíz éves küzdelem végére kerül most pont ami az elektronikus kiadványokat, elektronikus könyveket illeti, ugye ezekre csökkentett áfa mértéket lehet alkalmazni. Ez a javaslat egy nagyobb csomagnak a részét képezi, az áfa rendelkezések harmonizálásáról van szó a digitális gazdaság keretei között. Két országban Európában, közöttük Franciaország, amelyek nem értenek egyet azzal, hogy a digitális gazdaság termékeit, így az elektronikus kiadványokat magasabb áfa súlytsa és a bíróság előtt egy eljárás is folyamatban van e tárgyban. Mi ö, azon a véleményen vagyunk, hogy harmonizálni kell a területet az EU-ban, és kedvezményes áfa kell, hogy kiszabható legyen a hangos könyvekre, például már csökkentett áfát alkalmaznak, de az összes elektronikus kiadványra. Ugye nyilván különbséget kell tenni termékek és szolgáltatások között. A tagállamok tehát azonos csökkentett áfát vethetnek majd ki az elektronikus folyóiratokra, e-könyvekre, e-kiadványokra, ugyan úgy, ahogy a nyomtatott kiadványokra nem kell külön adózási rendszert bevezetni ezen a területen. Meg vagyunk győződve róla, hogy érdemes harmonizálni az EU-ban az áfa kulcsot, a kedvezményes áfa kulcsot. Ez a javaslat tehát pozitív, a véleményünk támogatja, kevés módosítást javasol. Szeretnék köszönetet mondani a szerzőknek, és nagy örömmel fogadom el a jó irányba ható javaslatokat. Megvan most az esélyünk arra, hogy ezt a régóta tartó vitát lezárjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban ez egy gyakorlatilag véget nem érő történet, de lehet, hogy mégis jól végződik. Igazából nehéz bárkinek is megmagyarázni, hogy egy nyomtatott újságért más áfát fizet az ember, mint egy elektronikus kiadványért, tehát ez nem felel meg a kor szellemének. A szakbizottságunk is többször követelte már ennek a kiigazítását, ezért reméljük, hogy ez a történet is most jól végződik, és a bizottság erre vonatkozóan javaslattal él majd. Most megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek, Morgánok képviselő. Ah, grazie, grazie Presidente. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék a szerzőnek kiváló véleményt készítettek, a szocialista frakció nevében támogatjuk ezt a megközelítést, amely ugye kedvezően ítéli meg az Európai Bizottság javaslatát. És valóban az Európai Parlament már régóta kérte, 2011-ben határozottan meg is fogalmazta ezt a kérdését, hogy függetlenül attól, hogy milyen fizikai hordozón jelenik meg egy könyv vagy egy kiadvány, papíron, tableten, számítógépen, mobiltelefonon ugyan olyan áfakulcsot lehessen alkalmazni rá, számoljuk fel a mesterséges megkülönböztetést. Nagyon fontos a fiatalok számára ez a kezdeményezés, hiszen a kulturális, kreatív tartalmakat, újságokat, könyveket, folyóiratokat könnyebb így eljutatni a fiatalokhoz, és így az oktatás, a kultúra terjesztése is felgyorsulhat különböző pozitív következményei lehetnek ennek a kezdeményezésnek csökkentett, többszörösen csökkentett, vagy 0%-os kulcsot is használhatnak a tagállamok, és így több tartalom jelenhet meg, a szerzők pedig kevésbé függenek majd a reklámtól. Én osztom tehát az előadónak a hozzáállását, a preambulum bekezdéseknél két módosított fogalmaztak csak meg, a, fogalmazott csak meg az előadó, én pedig néhány apró módosítást nyújtok csak be a szocialisták nevében, bízunk benne, hogy gyorsan sikerül elfogadni ezt a kezdeményezést. Tudjuk, hogy az adózási területen egyhangúságra van szükség, és ez problémát Tehát egyébként viszont osztom a bizottság javaslatát. Légül Köszönöm szépen, Lua képviselő. Thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Ma John Propti nevében beszélek, aki sajnos nem tudott eljönni. Sok ilyen hozzászólásom lesz, úgyhogy próbálom rövidre fogni. Először is szeretnék Zrajewski kollégának a véleményét. Két módosítót nyújtottam az innovációról támogatni kell a, a látássérültek hozzáférését, amit tám, teljesen támogatni tudok, és azt is arra is felkértek, hogy mondjam el, hogy szívesen támogatják az egész javaslatot, amelyben a tagállamok kapnak rugalmasság, rugalmaságot abban, hogy meghatározzák az áfa mértékét, és csak egy dologgal van fenntartásunk, és ezt alaposan meg kell vizsgálni, Eh, és ezek azok a részek, amelyek a versenyt eh, károsan befolyásolják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rájmon képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A zöldek is támogatják ezt a javaslatot, és nagyon pozitívnak tartjuk, hogy ebbe az irányba mozdult el. A könyvek és az internetes kiadványok esetében csökkenteni kell az áfát. Fontos, hogy ugyanabban az irányba lépjünk el. Osztrákként tapasztalom, hogy egyáltalán nincs egyhangúság ebben a kérdésben, és támogatnunk kell az internetes fejleményeket, de fontos, hogyha a parlament és a bizottság ugyanabba az irányba kívánnak tovább lépni együtt, akkor azt hiszem, hogy jó eredményt érhetünk el. Fel kell hívni a tanács figyelmét is arra, hogy minden tagállamban saját rendelkezéseket alkalmaznak, de hogyha az áfa mértékét még inkább csökkenthetnénk, akkor az egy nagyon jó tovább lépés lenne, de nem szabad túl sokat elvárnunk a tanácstól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bild képviselő. Pardon, Elnézést, nem találtam az anyagomat. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács irányelv javaslata szerintem jó irányba hat, ugyanis nagyobb szabadságot ad a tagállamoknak az áfa kulcs csökkentésére. A Franciaországban az 5,5 százalékos kedvezményes könyv áfa nagy siker volt, virágzik a könyvpiac, és nagyon sokan olvasnak a francia 91%-a olvas könyveket, az országos könyv központ adatai szerint Franciaország 2012 óta küzd az Európai Bizottsággal, amely azzal a Franciaországot, hogy megkerüli a szabályokat. Németországgal, Olaszországgal és Lengyelországgal karöltve most sikerült meggyőznünk a bizottságot, hogy a könyv akkor is könyv, hogyha nem papíron van ugyanis Franciaországban az olvasók több mint 20%-a elektronikus könyvet, e-könyvet olvas. Gratulálok az előadónak, hogy hangsúlyozta, hogy figyelembe kell venni a fogyatékkal élő személyek hozzáférésének szempontjait is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki más nem jelentkezik, de mégis parancsoljon kann ich nicht lesen. Entschuldigung. Hm? Herr nem láttam a névtábláját. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagy munkát, és eh, úgy tűnik, hogy megoldott egy kérdést, amely már régen, amelyen régen törik a tagállamok a fejüket, és azok, akik kulturális termékekhez haza, szeretnének hozzáférteni, és úgy tűnik, hogy erre a kérdésre már van válasz. Általában az áfa kérdés és az adóztatás olyan jelenség, amely válság idején kedvezőtlen hatással van azokra az emberekre, akiknek korlátozott a jövedelme, akik így nem férnek hozzá kulturális termékekhez. Ezért igazán fontos számunkra, és a megjegyzésem az lenne, hogy meg kell védenünk minden állampolgár hozzáférését, különösen azokért, akiknek gazdasági problémáik vannak, hogy hozzájussanak kulturális termékekhez, könyvekhez, prioritás útján, és az előadó ezt megfelelően hangsúlyozta. A második megjegyzésem arról szól, hogy mivel megteremtődött az ekvivalencia az elektronikus kulturális és a nyomtatott kulturális termékek között, ez persze nem jelenti azt ott automatikusan, hogy a végső adóztatási arányokat csökkenteni fogjuk, és nem jelenti azt sem, hogy hosszú távon elősegítjük a hozzáférést rövid távon, valóban segíti az ágazatot, de hosszabb távon nem befolyásolhatjuk, hogy, más, hogy elérjük a kívánt célt. Azaz azt nem szabad elfelejteni, hogy az áfa tételek csökkentését kell védeni úgy, hogy ez megjelenjen az elektronikus kommunikáció árában, a kiadványok árában, és hogy ne torzuljon, ne, ne, és senkit ne kezeljenek tisztességtelenül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki más nem kért szót, de azt állapíthatom meg, hogy nagy az egyetértés a bizottságban. Ennek ellenére a bizottságot is megkérdezem, hogy szeretné -e kiegészíteni az elhangzottakat. Frantini úr. Bitte, Sie haben das Wort. Yes, um... Igen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentésért, ami a bizottság kezdeményezésének az irányában hat. Szeretnénk hangsúlyozni a kezdeményezés fontosságát, illetve kapcsolódását a DSM kezdeményezéshez. Úgyhogy Alapvetően a kezdeményezésről most a tanácsban folyik a vita, és bízunk benne, hogy gyorsan elfogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy a 113-as cikk a jogalap, ez azt jelenti, hogy a parlamenttel pusztán konzultálnak. Ennek ellenére reméljük, hogy ezzel a konzultációval és a parlament véleményével együtt egy kellőképpen erős jelzést küldhetünk a tanácsba, annak érdekében, hogy ott is hamar megállapodás szülessen. Szeretném még jelezni, hogy a módosítók előterjesztésének határideje március 28-11 óra. A módosítókat kivételesen csak angol nyelven is be lehet adni. Ennek nyilván a határidők, határidő az oka, de azt hiszem, egy nem, nem jelent ez egy különösebben nagy problémát. Éppen ezért a titkárság titkárságnál kell ezt benyújtani, minden esetre az erre vonatkozó információt vagy elküldtük, vagy el fogjuk küldeni. Szeretném megköszönni ezt az eszmecserét, valamint a vélemény ismertetését és azt javaslom, hogy akkor rögtön térjünk is át a következő napi rendi pontra, amely a hatos pont, az uniós fellépés a fenntarthatóságért, az előadó Lia Niriada, aki sajnos ma nem tudott eljönni, és Suntis úr fogja helyette ismertetni ezt a jelentést. Parancsoljon Suntis úr, a szó. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Όπως... Köszönöm elnök asszony még egyszer. Ahogyan is mondta kolléganőm, a vélemény előadója ma nem tudott eljönni, hiszen e, Írországban temetésre kellett menni, ezért megkért, hogy adjam elő az ő véleményét. Ezt röviden meg is teszem. E, és az írott szöveghez ragaszkodom, hogy e, az előadó teljes véleményét elmondhassam. Ezt elolvasták nyilván, és e, a frakció, ami azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, alapja a mi frakciónk tevékenységének. Ő nagyon sok elemet be akart volna emelni, de időhiány szűke miatt nem tehette ezért öt alapvető területet javasolt, amelyet öt bekezdésbe soroltak, és ezt önök is láthatják az önök eredetívő véleményben. Az első arról szól, hogy azt gondoljuk, hogy a fenntartható fel, jövő előkészítésében a társadalmi és gazdasági kihívásokkal kell foglalkozni, minőségi eh, oktatást kell nyújtani, nyújtani élethosszítható tanulást, Ezekhez megfelelő szövege van szükség, tehát a négyes célkitűzésben különösen említik az ENSZ-t, annak közgyűlésének egy határozatát. Be kell építeni tehát eh, a fenntartható eh, célokat eh, ahhoz, hogy az négyes célkitűzést elérjük, alapvetően szükséges, hogy rendelkezésre álljon az oktatási rendszer megfelelő finanszírozás, és ebben a pontban, ahogy a, kiet, a hirdetésben is megjelent, az előadó aggodalmát fejezte ki, hogy 2010 és 2014 között az oktatási beruházás 2,5%-at esett vissza az egész EU-ban, tehát egyértelműen el kell mondani, hogy ezeket a nagyévű célokat elfogadni, ez arra, arra lesz szükség, hogy finanszírozás is rendelkezésre álljon, és személyes megjegyzésként hadd tegyem hozzá, hogy azok az országok, amelyeknek megállapodásaik vannak, mint például Görögország, és általános megszorítási intézkedései ezeknek a hatásait ismerjük az oktatásban. A harmadik pont arról szól, hogy ahhoz, hogy minőségi oktatást tudjunk teremteni, és az élet hosszú tartó tanulást erősegíthessük, arra van szükség, hogy átfogan áttekintsük az oktatási politikát, képzéspolitikát, és ennek az áttekintésnek eh, eh, koncentrikusnak kell lenni, eh, egyéni központokat kell kialakítani. Itt az lenne a fontos, hogy az oktatás, a képzések kérdése, ne, ezt nem csak egy oldalról vizsgáljuk meg, és, és a munkaerőpiacsal kapcsoljuk össze, hanem az egész folyamatot sokkal szélesebb, holisztikus szemszögből kell kezelni, szociális, egyéni fejlődés kérdéséből is. Ezt szerepel a hármas pontban. A négyes pontban arról van szó, hogy miként lehet a legjobban felhasználni az alapokat, ahogy ezt máshol is láttuk, és hogy szinergiára van szükség a programok között. Az Erasmus Plus esetében is, és ilyen esetekben fejleszteni kell, frissíteni kell az oktatási rendszer tartalmát, el kell kerülni a kirekesztést, olyan emberek esetében, akik mezőgazdasági vagy eső területeken laknak, nekik is ugyanúgy hozzá kell férniük az oktatáshoz, ahogy az összes többi állampolgárnak végül. Az előadó megemlíti a fiatalság, fiatalokat és a munkanélküliséget, amely egyes tagállamokban 40%-ra nőtt és 50%-os növekedés várható ebben Görögországban, de más dél-európai országokban is jelentősen meghaladják az EU átlagát. E, ezeknek az eredményeknek az alapján a vélemény lefekteti, hogy azok a programok, amelyek a fiatalok kezdeményezését garantálják, nem, nem jelentenek járható megoldást a fiatalok számukra, számára, és ezek, ezeket felül kell vizsgálni meg kell próbálni jobb minőségű munkahelyeket teremteni a fiatalok számára. Ennyit szeretnék elmondani az előadó nevében. Hozzátettem még saját megjegyzést, de köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg. Ugyanakkor csak kettő, csak két árnyékjelentéstevő neve ismert számomra, tehát hogyha valaki még úgy érzi, hogy hozzá kíván szólni, Julie Ward a szocialisták részéről. Uh, can I speak a bit later? Beszélhetek egy kicsit később Petra, mert elfelejtettem elhozni a feljegyzéseimet, a vázlatomat, és vissza kellett valakinek szaladni, értük. Rendben, ebben az esetben Bilt asszonyt kérném. Madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kétségtelenül vannak pozitívumok eh, Irányda asszony véleményében. Üdvözlöm az előadónak a eh, figyelmét, eh, ami a távoli vidéki területek lakosságát illeti. Franciaországban 30 év alatt 11 ezer egyosztályos iskola zárt be falun az elvándorlás miatt. Ez a fenntarthatóság szempontjából is veszélyes kockázatot jelent, vissza kell állítani a közeli iskolákat, ami pedig az ifjúsági garanciát, fiatalok foglalkoztatását illeti. Én is úgy gondolom, hogy kudarcos ez a program, korábban kell hozzányúlni a dolgokhoz az oktatás területén, ezután már túl későn van. Ami a fenntarthatóságot illeti, az állampolgári ismeret ismeretekről beszélnék. A, ezeknek az ismereteknek az átadása életfontosságú lenne, és egy módosított fogok majd benyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy időközben befutottak a feljegyzések is. Julie Wardia szó. Um, Köszönöm a türelmet. Nagyon fontos kérdés a számomra, fejlesztést tanultam egyetemen, mielőtt a politikába belekezdtem. Számomra nagyon fontos a kérdés, és az SDG Watchnál is dolgoztam, amely egy civil szervezet azt figyeli, hogy miként lehet ezeket a fejlesztési célokat teljesíteni. Manchesterben voltam hétfőn egy konferencián, amely szintén a fenntarthatóságról szólt az oktatásban. Eh, az érzelmeim, tehát a, gyakor- a saját gyakorlatomból fakadnak. A közlemény három, fenntarthat, három hagyományos oszlopot állapít meg gazdasági, környezeti és gazdaságit, és hivatkozik a művészetekre is, de nem sikerül teljesen elismerni a, de azt, a, azt a módot, amelyben a kultúra alapvető eszköze a fejlesztésnek és a fenntarthatóságnak a véleménytervezet, amit a kollégám előkészített, nem ismeri el azt, hogy a kultúra milyen jelentős hozzájárulást tesz a fejlesztésben, Örülök, hogy hivatkozik az oktatásra, de a véleménytervezet nem igazán teljes ebben a tekintetben. Számomra ez egy másik oszlop a fenntartható fejlődésnek. A kultúra egy önálló oszla, oszlop, hiszen ösztönzi az új éles, életstílusok kialakítását a fejlesztésben. Ez a megközelítés a közösségi alapú, helyességi, közösségi alapú, és elősegíti a fenntartható fejlődést, de nem lehet globális. El kell ismerni a kultúra közvetítő szerepét, amely helyi egyensúlyt teremt a gazdasági, szociális és, cél, és, és környezetvédelmi célok között. A kultúra ezért ösztönző erő a fenntartható fejlődésben és az innovációban. Um, vidéki és fenntartható fejlődést elérő szociális kohéziót teremt, e-, egyéni és kollektív jólétet. Nagyon fontos, hogy globális perspektívában tartjuk, és ne foglalkozzunk ezeknek különféle aspektusaival külön. Sok szinergia jön létre a különféle rétegek közeket, ezek mind figyelembe kell venni döntéshozatalkor, és ezért az Európai Parlamentnek szakbizottságok között kell foglalkozni az SZDG célokkal. A Kulturális Szakbizottság eh, most véleményt készít erről a kérdésről. Amikor a fenntartható jövőről gondolkodunk, az integrált globális megközelítésben szeretnék olyan témákat is felvenni, mint a gender mainstreaming, gyerekek bevonatala, a döntéshozatalba a fiataloké, a kisebbségek jogai, a civil társadalom szerepe a kutatás támogatása és bizonyítékgyűjtés oly módon, hogy megvizsgáljuk a, a tudomány és a művészet közti összekötetés. A kultúra közös jó, közös termék, és egy új fejlődési modellben együtt kell elgondolkodnunk e, arról, hogy mi a szerepünk ebben. Ez a e, élénk kreativitás e, ösztönzi azt a kívánalmat, hogy visszaköveteljük magunknak ezt a teret. E, így módon a város, városaink, falvaink e, élhetővé, fenntarthatóbbá, e, integránsabbá váltak, elősegítik az innovatív gazdasági modelleket, tisztességesebb feltételeket teremtenek, és az embereket helyezik első fókuszba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helga Trüppel következik. Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy én is egyetértek azzal, amit Suntis kolléga és Julie Ward megjegyzett. Úgy gondolom, hogy a részletek nem újak, hiszen a készségekkel kapcsolatban az Erasmus Plus-ról beszéltünk, a fenntartható fejlesztési célokról, most azonban a lényeg az, hogy mindezt egybe kössük, és egy közön stratégiát alakítsunk ki. Talán ezt kellene hangsúlyoznunk, máskülönben csak szinte megismételjük azt, amit több alkalommal megvitattunk már. Itt nem semmi nem újdonság gyakorlatilag a tartalom szintjén, de ahhoz, hogy ebből egy stratégiai megközelítés alakuljon ki, és hogy jelezzük, hogy tényleg szeretnénk kitérni a különböző pontokra, ezt elfogadhatónak tartom, de jelezném, hogy amit nem tetszik, amivel nem értek egyet, az az, hogy újból és újból megtegyük azt, amit már megtettünk, tehát ezért hangsúlyoznunk kellene a, a stratégiai megközelítés fontosságát. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságot kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Ha csak nem kíván, más még hozzászólni. Bogdán. Danke. Köszönöm, Petra. Csak röviden egy megjegyzést szerettem volna tenni. A, a Fejlesztési Szakbizottság is dolgozik ebben a témában, és a tanács, valamint a bizottság egyeztet. A máltai elnökség szintén elfogadta ezt a javaslatot. A kultúrát szeretném, mint ágazatot előmozdítani, most azonban a konkrét részleteket kell megvitatnunk majd. Éppen ezért én annak mentén szeretnék szólni, amit Julie is megjegyzett. Hogyan szeretnénk elérni a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket? A kultúráról nem szabad megfeledkeznünk, és egyértelműen definiálnunk kell, hogy hogyan szeretnénk a fejlesztés érdekében dolgozni. Köszönöm szépen! Most azonban a bizottságnak adnám meg a szót. Deva asszony vagy Van Druven úr, parancsoljanak. Yes, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hallottam, hogy konkrét kérdéseket kapott volna az Európai Bizottság, de az elhangzottakra reagálva szeretném jelezni, hogy a november 22-én tavaly a bizottság által kiadott kommunikációban jeleztük a stratégiai megközelítésünket az eh, SDG-k mm, végrehajtására Európai Uniós szinten. Mm, ezzel kapcsolatban a jobb szabályozási megközelítés fontos, amit a bizottság használt, hogy fenntarthatóvá váljon minden szakpolitika, másfelől a jelenlegi munka módszer az alelnökökön és megközelítéseken alapul, és így holisztikusan próbáljuk ezen az egyes szakpolitikákat, lebontjuk a hermetikus falakat a különböző politikai területek között, és így az oktatás és a e, kultúra is szerves részét képezi a bizottság fellépésének. Hogyha van bármilyen konkrét észrevételű kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az előadónak, illetve annak képviselőjének adnám meg a szót, amennyiben szeretne hozzászólni, Sunti szúr. Ha lehet, ne olyan hosszú ideig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak ellenére, hogy nem én vagyok az előadó, elismerve a kérdés fontosságát, a vita és a kollégák megjegyzései, eh, legyenek ők árnyékelődők vagy sem, nagyon érdekesek voltak számomra, ezért összefoglalásként egy dolgot szeretnék elmondani, ami az egyes kollégák elmondtak, persze látjuk majd a módosítókat, de a következőt szeretném elmondani még. Azok a megjegyzések, amelyek az egyes hiányosságokról szóltak a szövegben, a teljes világosságot hiányolták. Ezek egyrésztről meg úgy lehet válaszolni, hogy bizony a korlátozott idő miatt nem tudunk minden elemet felsorolni, amely, amelyet szóba kell hozni ebben a kérdésben azért, hogy elérjük a célát, célját. Ez egy nagyon súlyos megjegyzés volt, de általánosan az előadó prioritásai, és amelyeket én bemutattam a szövegben, összekapcsolódnak a gazdasági, szociális és politikai környezettel, amelyben ma Európában és a világban élünk. Ezért azok a megjegyzések, amelyek oktatással, fiatalokkal foglalkoznak, alátámasztják ezt a kontextust, ami a kultúra fejlesztési szerepét illeti, magától értetődik, hogy be kell venni szövegbe de láttam, hogy az előadó konkrét döntést hozott. Ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagy másokat, de az azt jelenti, hogy de, és ez azt sem jelenti, hogy a kollégák megjegyzéseit figyelmen kívül hagyjuk. Ennyit akartam elmondani. Mindezt persze, erről persze beszámolok az előadónak. Köszönöm szépen. Ja, vielen... Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje március 29, déli 12 óra, és szavazni a Kulturális Bizottságban április 25-én fogunk. Köszönöm az együttműködést, és most abban az örömben van részem, hogy em látogató csoportot köszönhetek itt a szakbizottságban. Malinov kolléga meghívására érkeztek a Párizsi Bolgár Főiskoláról. Köszöntjük Önöket itt az Európai Parlamentben. Zó, de... Jó, akkor folytatjuk a hetes napi rendi ponttal. Itt egy véleménytervezetről van szó, a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések. Ezt angolul olvastam fel, mert ilyen gyorsan nem sikerült volna lefordítanom. És az előadó, Krasznodevszki kolléga, Nyilván tudják mindannyian, hogy a parlament kb. másfél éve intenzív vitákat folytat arról, hogy a közérdekű bejelentőket hogyan tudjuk jobban védeni. Mindenek előtt az újságírókat hogyan tudjuk jobban védeni, az újságírói forrásokat hogyan tudjuk megerősíteni. Voltak bizonyos fejlemények, események a közelmúltban ezzel kapcsolatban, és most előttünk van egy javaslat is. Szeretném Krasnodebski úr képviseletében Luer úrnak megadni a szót. Thank you, Madam Chairman. Uh, yes, I'm... Köszönöm szépen, elnök az Ön Krasznodevszki professzor helyett is vagyok itt ma és szeretném elmondani, hogy mi a véleménye, és felvázolni, hogy milyen gondolatok alapján vitathatjuk meg ezt a témát. A közérdekű bejelentők védelmének fontossága egyértelművé vált az elmúlt években, ugyanis különböző szabálytalanságokra került fény, SwissLeaks, LuxLeaks, PanamaLeaks, stb. És a taxe különbözőtság munkája során kiderült, kiderült, hogy a közérdekű bejelentők tevékenysége életbevágó, hiszen a közérdekével szemben dolgoznak ezek a csalók. Igazából a pénzügyi csalások tehát tekintve azt tapasztaljuk, hogy a közérdekű bejelentők ne köszönhető a legtöbb lebukás a közintézmények és a magánszervezetek esetében ez egyaránt fontos. Három fontos aspektus szeretnék megemlíteni, amelyek a KALT szakbizottság egyértelmű illetékességébe tartoznak, így nem lesz probléma az illetékességgel. Az első a kulturális különbségek a, a közérdekű bejelentők megítélésében, fogalmának megítélésében, aztán a kultúra, ami pártolja a bejelentést, és a harmadik pedig az oknyomozó újságírás jelensége ugye kulturális specifikumokra kell gondolni a különböző országokban. Um, figyelembe kell vennünk, hogy milyen kultúra alakul ki egy cégen, intézményen vagy egy országon belül. országos közérdekű bejelentő védelmi rendszerek kialakításánál is gondolni kell a kulturális különbségekre. A jogi szabályozás még nem elég, de a jogi szabályozásnak a nemzeti sajátosságokat figyelembe kell venni. Lehet olyan ország, ahol a közérdekű bejelentő jutalmazása elfogadott és hatékony, más országokban viszont nagyon nagy ellenállást váltanak ki egy olyan országban bevezetni a bejelentő védelmet, ahol negatívan állnak hozzá az ilyen tevékenységhez, lehet, hogy csak pusztába kiáltott szó, vagy csak papír és betű marad egy ilyen szabályozás. Fontos oktatás és tájékoztatási kezdeményezéseket is tenni ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy a közérdekű bejelentő pozitív tevékenységet végez. Ezért fontos, hogy az országok a saját belső közérdekű bejelentő védelmi rendszerüket kialakítsák. a belső bejelentési rendszerek kialakítása nem pótolja a nyilvános, nyilvánosságra hozás fontosságát. Az oknyomozó újságírás fontos természetesen a dolgozók nak ehhez ki kell adniuk az információkat, de hogyha korlátozzák a munkavállalókat ebben, akkor nem kerülhetnek napvilágra olyan fontos információk, mint a Panama Leaks. Nagyon fontos, hogy a tagállamokban szabadon dolgozhassanak az újságírók, és például meg legyen a joguk ahhoz, hogy titokban tartsák az információforrásukat, illetve hatóságok ne használhassanak titkosszolgálati eszközöket újságírókkal szemben. Tehát szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy hozzáadott értéke legyen az a jelentésünknek, fontos, hogy az illetékességi zavarokat kiküszöböljük, illetve a három fő területre összpontosítsunk, kulturális különbségek, a közérdekű pozitív megítélése, illetve az oknyomozó újságírás támogatása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyékjelentéstevőknek szeretném megadni a szót, kb. két-három perc erejéig, hiszen már nincs olyan sok időnk. És Sojdrová asszony kap először szót a néppárt nevében. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni Krasnodevski úrnak a véleménytervezetéhez elfben egyetértek. Úgy gondolom, hogy a bevezetőben meg kell fogalmaznunk, hogy mi a pozitívuma a közérdekű bejelentői tevékenységnek, és persze ki kell térni arra is, hogy kulturális különbségek vannak az országok között. A közérdekű bejelentő a legfontosabb eszköze a korrupció elleni küzdelemnek, a korrupció megelőzésének a közférában, és természetesen a magánszektorban is fontos megtakarításokat eredményezhet, sőt, még emberéleteket is menthetünk meg a közérdekű bejelentőknek köszönhetően. Csak támogatni tudjuk ezt a tevékenységet, ezért erősíteni kell a védelmét a közérdekű bejelentőknek. Milyen tapasztalat van erre az Egyesült Államokban 1963 óta létezik törvényes védelme a közérdekű bejelentőknek. Az Európai Unióban hat tagállam van, ahol létezik ilyen védelmi rendszer, Románia, Nagy-Britannia, Írország, Szlovénia, Szlovákia. A legtöbb országban azonban csak részlegesen védik a közérdekű bejelentőket, szét van aprózva ez a védelem különböző jogszabályokra, Mm, tehát nagyon különböznek a belső mechanizmusok a tagállamokban, és a legjobb gyakorlatot nem osztjuk meg eléggé egymással a cseh köztársaságban részleges védelmet élveznek a közérdekű bejelentők, és szeretnénk újabb jogszabályt, törvényt elfogadni, de mielőtt elfogadjuk, szeretnénk megismerni a többi tagállam tapasztalatát azért azt hadd mondjam el, hogy nem szeretnénk, hogyha közös kötelező jogszabály születne az EU szintjén. Köszönöm szépen az SND frakció képviseletében. Köszönöm szépen a Krasznodevszki jelentés ismertetését. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy legfőbb ideje annak, hogy a közérdekű bejelentők uniós szinten jogi védelmet élvezhessenek, Noha a múltban a parlament nagy nyomást, neheze, nyomást helyezett a bizottságra, a bizottság még nem terjesztett elő egy jogalkotási javaslatot, ami számomra teljességgel elfogadhatatlan. Hogyha a közérdekű bejelentők a bíróság elé kerülnek, még egyidejűleg a nagy vállalatok számára biztosított az adó kiátszás, az adó megkerülés mindenféle szankció nélkül, akkor azt hiszem valami alapvetően nem stimmel az Európai Unióban. Az SZND frakció számára egyértelmű, hogy a közérdekű bejelenték kulcsfontosságúak, ugyanis visszaéléseket, illegális tevékenységeket lepleznek le. A mi megítélésünk szerint a közérdekű bejelentők létfontosságúak a közérdek védelme szempontjából, az átláthatóság biztosítása szempontjából és a szervezet bűnözés elleni fellépéshez is, valamint az adó kiátszás elleni küzdelemben is kulcsfontosságú pillérnek számítanak a korrupció ellen, és ezért számon kérhetővé válnak a kormányzatok és a vállalatok. A közérdekű bejelentők gyakran az egyetlen utat jelentik ahhoz, hogy napvilágra kerüljenek bizonyos információk. Következésképpen elmondhatjuk, hogy a közérdekű bejelentők védelme kulcsfontosságú a szólásszabadság, valamint a vélemény szabad, szabadsága szempontjából. Krasnodevski úr javaslatával egyetértek, hogy a közérdekű bejelentést elő kellene mozdítani, ehhez pedig egy oktatási fellépésre is szükség volna, figyelemfelkeltésre. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy a közérdekű bejelentők nagy személyes és szakmai kockázatnak is vannak téve, gyakran társadalmi, anyagi és mentális árat is fizetnek a bejelentéseikért. Meg kellene fontolnunk tehát, hogy milyen kompenzáció lehetne elképzelhető az ő esetükben. Örülök a remek együttműködésnek, várom az együttműködést az előadóval, és remélhetőleg egy jó megoldást tudunk felkínálni a közérdekű bejelentők védelme érdekében azért, hogy olyanok, mint Rafael Allé a jövőben védelmet élvezzenek az ilyen jogszabály, ért, egy új jogszabály értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Michelc képviselő a GUE részéről. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy a közérdekű bejelentők kérdésköre nagyon fontos, ugyanakkor egy alapvető problémára szeretnék rámutatni. Ez számunkra egy problémát jelent, ugyanis az előadó a jelentés kezdetén már arra hívja fel a figyelmet, hogy a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatos kulturális különbségek fennállnak az EU tagállamaiban, és éppen ezért a véd intézkedéseket nemzeti kontextusban jobban lehet szabályozni. A kulturális különbségek természetesen fennállnak, ez megfelel az igazságnak, elég, hogyha a német fordítást nézzük, nincs is megfelelő fordítás, itt feljelentőket vagy utalást, tevő személyeket hallhatunk, de vannak más kifejezések is. Ugyanakkor mindenféle kulturális különbség nélkül a helyzet az, hogy olyan személyek, akik a közérdek számára a, nemze, a nagy bankok, vagy nagy vállalatok, vagy titkos szolgálatok piszkos üzemeire felhívják a figyelmet, ők komoly üldöztetésnek vannak kitéve, és gyakran az egzisztenciájukat is kockára teszik. Elég megnéznünk az erre vonatkozó példákat. Ami a közérdekű bentők védelmét illeti, számos újságíró esetében is, azt hiszem, hogy nem kell felhívnom figyelmet a politikai vagy kulturális különbségekre. A Vesztager a biztos említette, hogy megfelelően jártak el Hallé esetében, de a szavak után nem következtek tettek. Itt egy emberi jogi kérdésről van szó, nem szabad a kulturális különbségek miatt különbséget tenni. A szólásszabadság védelme érdekében biztosítanunk kell az újságírói források védelmét, hogy, és lehetővé kell tennünk azt, hogy amikor az állami struktúrák kudarcot vallanak, támogassuk a közérdekű bejelentőket, éppen ezért Európa szerte nagyobb védelmet kell biztosítanunk a közérdekű bejelentőknek, és ennek fényében fogjuk előterjeszteni a módosító indítványainkat is és nagy érdeklődéssel várom ezzel kapcsolatban a vitát. Köszönöm szépen. Evans asszony a zöldek nevében. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos a mi frakciónk számára is, és minden ágazatot érint különösen a médiát, az oktatást, a kultúrát is, amivel ebben a bizottságban foglalkozunk. Ezért nagyon fontos, hogy az embereket eh, jogi biztonsággal lássuk el, védelemmel. Ez a kérdés, amit eh, ezt szeretnénk én egy eh, minimum védelmi szint EU szinten, azért, hogy az állampolgárok gyakorolhassák alapvető jogaikat és felszólalhassanak a törvénysértések ellen, Eh, ez a jó állampolgárság követelménye is. A téma ennél szélesebb körül, hiszen elő kell segítenie az elszámoltathatóság integritás kultúráját a magán és közszférában is, és így lehet a demokratikus intézmények iránti bizalmat visszanyerni, amelyet most eléggé megrongáltak. Beszéltünk belső eljárásokról, de külső csatornákra is szükség van a belső a bejelentők számára, a hatóságok, a médiák között, a civil szervezeteken keresztül. Ezért támogatni kell az embereket az ilyen tevékenységekben, meg kell őket vérni, védeni a megtorlástól, hiszen ők a köz, közérdeket segítik elő. Amikor azt nézzük meg, hogy miféle védelmet tudunk felkínálni EU szinten, egyértelműen el kell mondani, hogy nem tudjuk megerőzni, a, nem tudjuk ö, megakadályozni azt, hogyha a tagállamok ennél magasabb szintű védelmet akarnak nyújtani. Néhány megjegyzést szeretnék elmondani, és nyújtok majd be a frakcióm részéről módosítókat is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bildasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenképpen szeretnék gratulálni Klaszorszki kollégának a munkájához. Sikerült egyensúlyt találnia a közérdekű bejelentők védelmének szükséglete és a kulturális különbségek között. A véleménytervezet arra összpontosít, hogy a közérdekű bejelentő a közérdekében lép fel, ezért meg kell védeni még a cégeken belül is. Ennek alapján a tagállamok prioritásai függvényében fontos az állampolgári ismeretek között a közérdekű bejelentőkről is beszélni. Franciaország jogszabályban védi a közérdekű bejelentőket. Nagyon fontos a környezetre és az egészségügyre is gondolni ilyenkor. Köszönöm. Hát- Köszönöm. Most pedig, mivel más nem jelentkezett, a bizottságnak adnám meg a szót. Parancsoljon, Szule úr, a szót. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Emeljük ki, hogy a bizottság nagyon támogatja a közérdekű bejelentek védelmét. Ezt a köz, köz, közleményt 2016. júliusában jelentettük meg, és bejelentettük, hogy felmérjük a horizontális és ágazati védelmek szintjét a szubszidiaritás tisztelemben tartásával. Szeretnék rámutatni, hogy már létezik közérdekű bejelentő védelem ágazati EU jogszabály szinten, külön egyes területeken. Ami a bizottság 2017-es munkaprogramját illeti, közmeghallgatást indítottunk március 3-tól május 29-ig. Most a hatástanulmányt készítjük amelynek eredményeit majd megjelentetjük június elején. Az eredmények alapján, amelyet a bizottság így begyűjt, döntéseket fogunk hozni a további intézkedésekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném még jelezni, először is meg kell kérdeznem, hogy szeretnél az előadó nevében Andrew ismét szólni lezárásképpen. Köszönöm szépen, önök asszony, köszönöm az észrevételeket. Azt látom, hogy van tér a vitára, Krasnodevszki úr ezt ki is fogja használni, a kulturális különbségekről beszélni kell, ugye itt inkább az oktatási folyamatok különböznek, nem a jogszabályokban van a probléma, hanem az különbözik, hogy milyen kultúrájúak az emberek, akik a közérdekű bejelentést fogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán még egy észrevételt tennék én is a bizottság irányába. Azt hiszem, hogy a problémát mindannyian felismertük, nevezetesen azt, hogy tennünk kell valamit annak érdekében, hogy védjük az újságírókat, illetve azokat a személyeket, akik feltárnak olyan dolgokat a vállalatokban, amelyek nem a közérdeket szolgálják, hanem egy vállalatban egyesek saját érdekét. A problémát felismertük, azt hiszem, hogy most már cselekednünk is kell, európai szinten még hozzá, és talán itt az ideje annak, hogy lezárjuk az eszmecserét, és tényleg konkrét fellépés következzék. Azért, hogy ha már látjuk a problémát, hogy minek vannak kitéve a közérdekű bejelentők, akkor megoldást is felkínáljuk számukra, hogy az információ forrását valóban védjük, és ennek megfelelően a közérdekű bejelentőket védjük, hiszen ők a társadalom érdekében dolgoznak, amikor lelepleznek bizonyos információkat, tehát nem vesztegethetjük az időt, csak hogy ezt még egyszer egyértelműen leszögezzem, és a Júri által készített jelentés is pontosan ezt szögezi le, illetve mi is ezt hangsúlyozzuk a véleményünkben. A módosítók benyújtásának határideje március 29-18 óra, a szavazásra pedig május 30-án kerül sor. Júniusban fognak a júriban szavazni. Köszönöm szépen. És most áttérünk a meghallgatásunkra a PISA tanulmánya kapcsolatban, de az igazság az, hogy van még egy kis időnk ahhoz, hogy elintézzünk még egyet s mást, úgyhogy 10 óra 30-ig berekeztem az ülést, félbeszakítom. Yeah. uh,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

Ja, liebe Kolleginnen und Nos, tisztelt kollégák! Egy kicsit kevesebben vagyunk a szünetek után, ez így szokott lenni, de azért remélem, hogy egyesek és mások még csatlakoznak majd hozzánk, mert nagyon érdekfeszítő eszmecserét fogunk tartani az elkövetkezendő majdnem két órában. A legújabb eredményekkel fogunk foglalkozni a PISA tanulmány, a PISA felmérés, ez a nemzetközi tanulói teljesítményeket értékelő program, a PISA-ként ismert program, egy három évenként történő felmérés, amely értékeli az oktatási rendszereket, azáltal, hogy a 15 éves tanulók képességeit, eredményeit értékeli az EU tagállamok számára. Ez egy nagyon fontos információforrás. A az ET 2020-as stratégiai keret az Európa 2020-as stratégia, valamint az európai szemeszter számára. Konkrétabban a PISA képezi az ET 2020-as benchmark alapját, amely alapján értékeljük, hogy hogyan teljesítenek a 15 éves tanulók. És az indikátorok alapján az derül ki, hogy 2020-ig a 15 éves gyengén teljesítő diákok, akik olvasás, matematika és tudományterén gyengén teljesítenek, kevesebb, mint 15 százalékot tesznek majd ki. 28 tagállamban folyt a PISA felmérés. Ez az első alkalom, hogy az összes tagállam részt vett a 72 résztvevő ország között. A tudományok képezték 2015-ben az adagyűjtés súlypontját, ahogyan 2006-ban is. Ennek az értékelésnek az eredményeit 2016. december 6-án tették közzé, és az első következtetések alapján a tagállamok között általában nagy különbségek figyelhetők meg, ami a gyengén teljesítő tanulók arányát illeti a három területen. Az eredmények alapján jobban megérthetjük a helyzetet, és felvázolhatjuk a jövőbe vezető utat is. Ehhez most öt vendég érkezett el hozzánk a mai napon, őket szeretném köszönteni, és röviden be is mutatnám őket. Először is Juli Belfáli, aki a korai gyermekkor és iskolák kérdéskörével foglalkozik az OECD részéről jött hozzánk, Jan Pakulski, a bizonyítás alapú szakpolitika és értékelés illetékességében dolgozik az Európai Bizottságnál. Andrei Andriz, aki helyettes főtanfelügyelő a Cseh Köztársaságból, József Bázel, a Nemzetközi Felmérési Egység vezetője szintén a Cseh Köztársaságból, a Cseh Tanfelügyelőség részéről érkezett, Petra Fogt, aki az Észak-Rajna-Vesztfáliai Regionális Parlament képviselője és a CDU frakció szóvivője az ottani tartományi parlamentben, és José David Gómez Justino, aki a Nemzeti Oktatási Tanács elnöke és korábbi oktatásügyi miniszter Portugáliából. Mindannyiukat köszöntöm, hogy eljöttek hozzánk, de még mielőtt megadnám a szót a vendégeinknek, engedjék meg, hogy tegyek két megjegyzést. Először is nem a rossz szándékkal magyarázható az, hogy 12 óra előtt röviddel távoznom kell, ugyanis sajnos ütköznek az időpontok ez elkerülhetetlen volt, nem teltek róla, és nem is tudtam sajnos ezen változtatni, úgyhogy majd bocskor alelnök veszi át az irányítást. Másodszorban pedig Sojdrová asszonynak szeretném most röviden megadni a szót. Sojdrová asszony kezdeményezte ezt a mai rendezvényt. Ő javasolta, hogy foglalkozzunk a PISA tanulmány eredményeivel, valamint azzal, hogy mi az Európai Unió, a parlament, illetve a Kulturális Bizottság vonjuk le a következtetéseket ezen tanulmányból, és vegyük ezt intenzívebben szemügyre. A koordinátorok ülésén ezt a javaslatot nagy támogatással elfogadtuk, úgyhogy most Sojdrová asszonynak adnám meg a szót, hogy maximum 5 percben hozzászóljon a témához. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetjük itt most a vendégeket, köszönöm ezt a lehetőséget. Most megoszthatjuk ismereteinket a 2015-ös PISA felmérés eredményeivel kapcsolatban, illetve a különböző oktatási értékelési eredményeinket. Ahogy Petra jelezte már, három évente a diákok eredményeit felmérik, így összehasonlíthatóvá válnak azok. Így jobban láthatók, hogy melyek a problémák. Sajnos a PISA eredmények azt mutatják, hogy ö, sok helyen kevés az elmozdulás. Fontos jelzőszámok ezek, hogyha magas ö, foglalkoztathatóságot akarunk elérni, akkor javítani kell a PISA eredményeket. Az bizonyított, hogy az iskolai eredmények és a foglalkoztathatóság összefügg. Az is összefügg, hogy meddig maradnak benne az oktatásban a gyerekek. Az EU-ban a 15 évesek körülbelül 20%-a az alapismereteket sem tudta még elsajátítani. Azt hiszem, hogy ez fontos jelzés, nagyon fontos információ sokunk számára. Ez az információ sok kérdést és kihívást vet fel, minden szinten, az OECD, az EU, a tagállamok szintjén egyaránt. Tudjuk, hogy a felmérés módszertana is változott, a ezért az a kérdés is felvetődik, hogy mi az értékelése a felmérés változtatásának, illetve hogyan lehet jobban felhasználni a felmérési eredményeket az oktatási rendszer javítására, a munkanélküliség megelőzésére. Elegendő-e az OECD-n belül az együttműködés? Nagyon érdekes lesz a válaszokat meghallgatni. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy eljöttek, és nagyon várom az előadásaikat. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Sojdrová asszony, köszönöm ezt a rövid bevezetőt. Most pedig a vendégeinknek adnám meg a szót. Két részre osztottuk ezt a meghallgatást. Az első részben szeretném Belfáli asszonynak megadni a szót, és és Pakulszki úrnak, ezt követően meghallgatjuk a kérdéseket, majd áttérünk a második fordulóra. Most tehát Belfáli asszonyi a szó, és még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk, őni a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim. Először is köszönöm szépen, hogy napirendre tűzték a, a e, PISA eredmények e, kérdését, e, ez egy nagyon jó kezdeményezés. E, kiindulhatunk a PISA tavaly decemberi eredményeiből, és tovább mehetünk, megvitathatjuk, hogy az egyes országok mit, von, mit vonhatnak le ezeknek a, ezekből a tanulságokból, és hogyan tudják oktatási rendszerüket fejleszteni. Ahogy az elnök asszony is Mihály elmondta, a PISA egy olyan eszköz, amelynek révén az is, országok átláthatják, hogy a diákjaik hogyan teljesítenek, nem csak tudományos területeken, hanem megtudják azt, hogy a diákok hogyan teljesítenek tanulásban, iskolain és iskolán kívüli életükben, milyen a motivációjuk, milyen a hozzáállásuk a tanuláshoz. Ez ilyen rengeteg információt ad, amin elgondolkodhatunk, és átláthatjuk, hogy mit tehetnek az egyes országok azért, hogy az egyenlőséget és az oktatás minőségét javítsák. Előadásomban a nemzetközi ö, szempontokra fogok koncentrálni a PISA adatok alapján, és kíváncsi vagyok, hogy a többi kollégák mit mondanak majd az európai perspektíváról valamint kíváncsi vagyok a politikai kérdésekről folyó vitára is. 2015-ben a PISA 70 országban zajlott le, nem csak az OECD országaiban, hanem e, azok partnerországaiban is. Egyre inkább csatlakoznak e, országok. 2018-ban már 80 ország vesz majd részt, és arra számítunk, hogy ez a tendencia folyamat, folytatódik és globális eszközé válik, amelyel összehasonlíthatjuk a diákok eredményeit. A 2015-ös PISA felmérés központjában a tudományos képességeket vizsgáltuk, azt néztük, hogy hogyan, lehet, hogy, hogyan tudnak a diákok kapcsolódni a természettudományos eredményekhez, hogyan tudnak arról elgondolkodni, Eh, a teszt nem csak azt próbálta megnézni, hogy a, gyereke, hogy a diákok hogyan építik be a tanulnivalót, hogyan használják fel a fizikai, kémiai ismereteket, azt is néztük, hogy miként értik, hogyan sajátítják el a tudományos gondolkodásmódot, a tudományos probléma megoldást az, azért, hogy nem csak a jövőbeni tudósok, de minden diák úgy tudjon gondolkodni, mint a tudósok, a olyan kérdéseknél, amelyekkel napi, napi szinten találkoznak jövőbeni tudományos életükben vagy munkahelyükön. Ez csak egy példa azokról a feladatokról, amelyel a PISA természettudományos ismereteket teszteli. Nem egy olyan kérdés, amelyre egyszerűen találjuk meg a választ. Ez egy komputer alapú teszt, amelyben a diákokat arra, arra vár, azt várjuk, hogy az egérrel saját maguk kísérleteznek, és úgy ta, találják meg a tudományos kérdésre e, szükséges választ. Ez tehát egy gondolkodásmódot e, kíván meg, amelyel az adott problémát meg tudjuk oldani. E, mintát kell keresni, elméletet kell felépíteni, és javaslatot kell, választ kell javasolni. teszteli ez azt, hogy hogyan lehet a tartalmat megérteni, valamint a tudományos eljárást, amelyel az adott kérdést meg kell válaszolni. Ha megnézzük a PISA általános eredményeit, a tudományos, természettudományos eredményekben, 2006-ban a PISA szintén a természettudományos kérdésekre koncentrált, akkoriban, amikor jelentős technológiai fejlődés indult el a világban, mobiltelefonok előbb-utóbb mindenkinek a tulajdonába kerültek, az emberek elkezdték használni a közösségi médiákat kommunikációjukhoz, és a természettudományos eredmények 400 pont körül álltak, és a világ hatalmas fejlődésen ment keresztül technológiában, jelentős digitalizáció történt, és az emberek életének átalakulása technológia következtében azt eredményezi, sokkal inkább használják már a zöld energiaforrást, automatizálást, ideértve autók automatizálását, amelyet már nem is kell vezetni, de a diákok tudományos ismereteinek eredménye nem változott jelentősen. Ma ugyanezt láttuk biokémiában, ugyanezt a fejlődést láttuk, de nem láttunk jelentős fejlődést a tudományos ismeretekben. Egyidejűleg a PISA-ban résztvevő országok között találtunk olyan eseteket, olyan országokat, amelyek erőfeszítést tesztek azért, hogy a diákok eredményét javítsák. Mint például Portugália esetében, amely folyamatos fejlődést mutat tudományos eredményekben, és Szingapúr, amely már eleve jó eredményeket mutatott, további előrelépést ért el, és most kiválóak az eredményei. A kérdés tehát az, hogy mit tettek ezek az országok a fejlődésért, és más országok mit tehetnek azért, hogy ugyanezt a fejlődést elő, el, elérjék oktatási rendszerükben. És ahogy említettem, a PISA nem csak az országokat, az átlag eredményeket rangsorolja, hanem azt is megmutatja, hogy milyen egyensúly van az oktatás minősége és az ország, az, az oktatás egyenlősége között amelyet az oktatás elősegít. Ha megnézzük ezt a táblázatot, a felső jobb területen olyan országokat látunk, ahol minőségi és egyenlőségi oktatást érnek el, minőséget az természettudományos eredményekben az OECD átlaghoz képest, de egyenlőséget is, amely azt jelenti, hogy ezek az országok megteremtik azokat az tanulási körülményeket és feltételeket, amelyben a diákok teljesítményét a ő gazdasági, szociális hátterük nem befolyásolja. Azaz, a hátterüktől függetlenül jobb az esélyük ahhoz, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak. Ilyen országokat találunk itt, mint Dánia, Egyesült Királyság, Észt, Észtország, Finnország, ezek sikeresen kombinálják az egyenlőséget és a minőséget az oktatásban. De megnézhetjük azokat az országokat is, amelyek küzdenek ezekkel a, minőségek, a minőséggel és az egyenlőséggel, és ha az országok teljesítmények közti különbséget nézzük meg, akkor nagyon érdekes dolgokat találhatunk, és ez pedig a különbség a hátrányos diákok és a gazdag diákok teljesítménye között van. Nézzük például a Dominikai Köztársaság e, e, e, esetét, ahol a különbség nagyon nagy, és a legmagasabb társadalmi rétegekből érkező diákokat feketével jelöltük, a pirossal pedig a szegényeket de ez a rés minden országban fennáll, kivétel nélkül. Az a fontos tény, amit meg kell néznünk, hogy a rés mérete országok el, eltér, vannak jól teljesítő országok, amelyek, amelyek igyekeznek bezárni ezt a rést, és azok az országok, ahol nagyobb az eltérés, vagy a korábbihoz képest nagyobb az eltérés, Eh, ebből azt vonhatjuk le, hogy a szegénység nem feltétlenül sorsa valakinek. Egyes országokban a legalacsonyabb eh, társadalmi gazdasági háttérből érkező diákok is jól teljesítenek nemzetközi szinten. Eh, Észtországban például, Vietnámban, Hongkongban és Kínában is. A legszegényebb otthonokból érkező diákok még elérik az OECD átlagot, vagy a jól teljesítő országok szintjét, és az európai országoknak is nagyok az nagy elképzelésük, hogy csökkentsék az alacsonyan teljesítő diákok eltérését. Ez a táblázat azt mutatja, hogy még van lehetőség arra, hogy ezt a célt elősegítsék és csökkentsék a rosszul teljesítők arányát, hiszen egyes országokban van na, na, nagy arányú ellenálló, vagy tűrő, nagy tűrőképességű diákok vannak. Ez azt jelenti, hogy eh, az alacsonyabb társadalmi eh, rétegekből érkező diákok, amelyek jól teljesítenek eh, a PISA mérésekben. Itt azt látjuk, hogy nagyon sok kelet-ázsiai ország van, ahol nagyon sok ilyen tűr, jótérő képességű diák van, de európai országokat is találunk, mint például Észtországot, amelyben sok hátrányos helyzetű diák van, akik jól teljesítenek. Ha megnézzük a jól teljesítők arányát, láthatjuk ezt a képet országos lebontásban is, országunk belül azt kell megnézni, hogy a diákok hány, ará, hány százaléka éri el a csúcs teljesítményt. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni e, tudósok, mérnökök e, csoportja ebből kerül ki. Érdekes megnézni ezt globálisan is, hogy milyen a jó teljesítők aránya és megoszlása. Az Egyesült Államokban például országon belül a jól teljesítők aránya nem olyan jó, de mivel a lakosság nagy, a globális arányban ez jelentős. Japánban másfelől nagyon sok jól teljesítő van, bár az ország mérete kicsi, ennek ellenére fontos helyet foglalnak el a globális jól teljesítők a csapatában. Az európai országokat nézve a kisebb országok, ezek, ezek az országok kisebbek mondjuk az Egyesült Államokhoz képest, de fontos szeretet képeznek a, a jól teljesítők ábrájában. Hogyha beletesszük az összes európai országot, akkor 23%-ot kapunk az, a globális képben. A PISA nem csak teljesítményről szól, azt is kérjük a diákoktól, hogy megkérdezzük, hogy szeretnének-e tudományos pályára lépni, amikor felnőttek lesznek. Ez egy érdekes képet mutat. Egyes országok nagyon jól teljesítenek tudományos érdeklődés terén Németország vagy Finország, de azoknak a diákoknak az aránya, akik tudományos pályára lépnek, eléggé kicsi. Ezzel szemben az Egyesült Államokban az, ahol az általános teljesítmény nem annyira jó, de nagyon sok diák tervezi a jövőjét tudományos pályán. És ez azt jelenti, hogy nem csak a tanításról szó, van szó, hanem arra, hogy felkészítsük, bátorítsuk őket, hogy aktívak legyenek azon a területeken, ahol a tudomány fontos, eh, ahhoz, hogy a tudományos gazdasági élet eh, felvehesse azokat a kihívásokat munkahelyteremtés révén, eh, amelyet várható. Meg kell még érteni, hogy a teljesítmény összefügg a tanulás élvezetével. Az oktatási rendszerek és döntéshozók feladata, hogy nem csak a diákok teljesítményét növeljék, hanem élvezetesé tegyék a tanulást, és rávegyék a diákokat arra, hogy felhasználják a tanultakat, és így készüljenek fel aktív tudományos életre. Adjanak elég időt, hogy elég időt adjak a vitának, az utolsó két diámat szeretném kivetíteni. A PISA tehát nem csak az egyes eredmények rangsorolásáról szól, hanem amikor, hogyha a diákok teljesítményét kombináljuk, azt, azt is megnézzük, hogy a diákok hogy érzik magukat, milyen szíve, milyen, mennyire szívesen használják fel a tudományos ismereteket a napi probléma megoldásban, és mennyire szívesen lépne, lépnek tudományos pályára. Találunk olyan országokat, amelyek mind a három dimenziót elérik, ideértve néhány európai országot is. Most átugrok néhány diát, de de ezeket elolvashatják és találhatnak benne érdekes információkat is. A PISA túllép a matematikai tudományos ismereteken is. Az országok közösen próbálnak egy olyan értékelési rendszert kidolgozni, amely az újonnan szükséges kompetenciákra kon koncentrál. Ezt 2018-ban fogjuk majd tesztelni rosszul írtam az angolt japán módon, de ez azt mutatja, hogy mennyire igyekszünk közösen előrelépni. A döntéshozók egyre többet vitatkoznak erről, és azt szeretnék megnézni, hogy miként lehet a diákokat felkészíteni arra, hogy a rájuk váró egyre eltérő társadalmakban éljenek. Egyre több a lehetőség, a kihívás a diákok számára, hogy különféle kultúrákkal kapcsolatba lépjenek, különféle nyelveken beszéljenek, és azt szeretnénk megnézni, hogy az emberek hogyan tudnak együttműködni, és eh, az ilyen társadalmi problémákra hogyan tudnak megoldást találni, eh, mások perspektívájának tiszteletbe tartásával, a sajátunk betartásával, és hogyan lehet konstruktívan együttműködni a az egyének jólétének elősegítésében és a társadalom jólétének elősegítésében. Ezért szeretném vitát indítani önökkel. Szeret, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen kompetenciákra van szükség a jövőben, akkor, amikor oktatási politikákat alakítunk ki, valamint a, nemzet, a nemzetközi felmérések jövőbeni területein, is olyanban, mint a PISA. Köszönöm szépen. Ja, vielen Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az előadást. Tudom, hogy nem könnyű 10 percbe belesűríteni ennek a tanulmánynak a részletes eredményeit, de azt hiszem, hogy nagyon jó áttekintést nyújtott a tanulmány következtetéseiről. Most pedig szeretném megadni a szót Pakulski úrnak az Európai Bizottságtól hogy ő is ismertesse a véleményét, illetve a következtetéseit. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a fontos ülésre bennünket. Szeretnék köszönet mondani Soldrov asszonynak is, hogy a kezdeményezést megtette. Az Európai Bizottság természetesen üdvözli és szeretne is részt venni egy ilyen vitában, ami az európai oktatási szektor kihívásaival foglalkozik. Nem közismert, de múlt novemberben megkezdődött egy olyan időszak, ami abszolút precedens nélküli az Európai Uniós oktatási szektort most tények alapján fogjuk vizsgálni, értékelni. A PISA természetesen nagyon fontos bizonyítékokat jelent. Ha adott oktatási benchmarkunk összehasonlítását teszi lehetővé, és nagyon fontos, hogy most minden EU tagállam részt vett ebben a felmérésben, úgyhogy nagyon gazdag adatállományjal foglalkozhatunk, és talán el kellene, hogy magyarázzam, hogy a két előadás, amit most hallanak egymás után, miért függ össze. Nos, nyilván az OECD a főszereplője ennek a felmérésnek, felmérésnek, ahogy Júri is említette, a felmérés kiterjed nem OECD országokra is. Természetesen mi az EU tagállamokkal foglalkozunk, és azzal, hogy milyen szakpolitikai ajánlásokat lehet megfogalmazni a felmérés alapján. Tehát a korábbi 2012-es a PISA felmérést követően nagyon szorosan együttműködtünk már az OECD-vel, az Európai Unióra vonatkozó szakpolitikai ajánlások terén, és ezeket az ajánlásokat embargósan már a felmérési eredmények közététele előtt eljuttattuk a tagállamokhoz. Ez is elősegíti hogy a 15 évesek 27 országban tapasztalt teljesítményét összehasonlíthassuk. Ami ezeket az eredményeket illeti, illeti. El kell, hogy mondjam, hogy ez egy riasztás számunkra, a vészharangot kongatták meg, ugye a 2012-es eredmények alapján sokan azt gondoltuk, hogy Európa jó úton halad, hogyha még nem is jutott el elég messzire. A 2015-ös eredmények azonban a három, a három területen jelentős visszaesést mutatnak. Úgyhogy ez mindenképpen riasztó. Szomorú, hogy pont a tudomány terén nagyon jelentős a visszaesés. A kollega is említette a tudomány terén ezt a rossz eredményt. Ebből a szempontból természetesen az egyes országokat is vizsgáljuk. Talán érdekes lehet a szakbizottság számára, hogy 2012-ben még négy ország volt, amely mind a három területen teljesítette a referenciaértékeket. Most már csak két ország van, Finnország és Észtország. A legtöbb ország visszacsúszott. Nagyon érdekes, hogy Portugália és Svédország a trenddel szemben tudott haladni, és jobb eredményt ért el a mi kiadványunk azzal is külön foglalkozik, hogy mi volt a titka ennek a két országnak. A következő ábrán jól láthatóak a szakadékok, lehet, hogy önöket meglepi majd, hogy az OECD súlyozatlan átlagokat használ az EU-n belül pedig a lakossághoz viszonyítunk a számoknál. Látni fogják, hogy elég súlyosak az eltérések az érintett országok között, Elnézést kell kérnem, nincs itt a szemüvegem, és nem látom, hogy melyik slide van kivetítve esetleg képernyőn is tudnám követni? Nem. Jó. Akkor, hogyha valami másról beszélek, mint amit látnak, tudni fogják, hogy miért van. A szakpolitikai ajánlásoknál az elemzés alapján a következők a tanulságok. Úgy gondoljuk, hogy az oktatás minőségét a tanárképzéssel és továbbképzéssel lehet javítani, jó gyakorlatok alakultak ki az iskola irányítás terén is, a holisztikus iskola, vagy a teljes iskola megközelítés, most ezt nem fogom részletezni, és eh, nyilván a, a finanszírozás is számít. Ami a többi területet illeti érdekes megnézni, hogy az olvasás terén milyen különbség van a nemek között. Láthatják, hogy bizonyos országokban elég nagy a szakadék. Ezen a szlájdon pedig azt látják, hogy 12 és 15 között ez a szakadék zárult ugyan, de nem eléggé. A piark eredményekkel is érdemes összehasonlítani ezt, ott más korcsoportokat is vizsgálnak. A fiúk felzárkóznak, csökken az eltérés, a szakadék, de az, hogy még mindig rosszabb a teljesítményük 2015-ben, az problémát jelent a későbbiekben számukra. Itt vannak az konkrét felépések, amelyeket javaslunk, ezt nem fogom felolvasni, főigazgató és a tagállamok egyeztetése alapján fogalmaztuk meg. Nagyon fontos a gyengén teljesítők helyzete. Ugye a tudományos terület mutatja a legrosszabb számokat, és Júri már említette, hogy Észtország az egyetlen ország, amely teljesíti a referenciaértéket, a benchmarkot. A lakosság egy negyede tehát a szociálisan gazdaságilag leghátrányosabb helyzetű negyede esetében. Az összes többi országnál vannak még kivennivalók a magasan teljesítőknél persze teljesen más a helyzet, mi a gyengén teljesítőkre összpontosítunk. Itt láthatják, hogy mekkorák tudnak lenni ezek az eltérések, szakadékok. Azt is ajánlom, hogy olvassák el, hogy mit ajánlunk a tagállamoknak szakpolitikai megoldásként. A migránsok, bevándorlók teljesítménye, ugye nagyon sok ország nagy erőfeszítést tesz az ő integrálásukra, az oktatási monitorunk részletesen foglalkozik ezzel. Itt is nagyon egyenlőtlen az eloszlás a teljesítményben, nagy kihívásokat kell még kezelni, bizonyos ajánlásaink is vannak az Eurostattal együttműködve, ugye ők szeretnének minél, illetve mi szeretnénk minél frissebb adatokat kapni a migrációs jelenségről. Az oktatási rendszer hogyan függ össze az óvodai ellátással, ugye a kisgyermekkori ellátásban résztvevők nyilván jobban teljesítenek 15 éves korban. Bizonyos dolgokat akartam csak kiemelni, annak érdekében, hogy motiváljam a vitát. A legutóbbi PISA felmérés kihasználása érdekében három fontos tanulmánykészítését rendeltük meg, az egyiket az OECD-vel, a migráns diákok, bevándorló diákok tűrőképességével foglalkozunk, a nyelvi fejlesztésükkel, készségeikkel, aztán a kisebbségi nyelvű diákokkal, és azzal, hogy milyen a helyzete a 15 éveseknek az EU tagállamaiban. Megköszönöm, hogyha kérdeznek, rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Pakulski úr. Most pedig lenne időnk, hogy meghallgassunk kérdéseket, illetve hozzászólásokat ebben a vitában. Sojdrovászony parancsoljon. Köszönöm szépen a prezentációkat. Két kérdésem volna. Örülök az EU és az OECD közti együttműködésnek. Véleményem szerint ez egy nagyon jó döntés. A módszertani kérdésekben a pénzügyi támogatás terén, hiszen az a célunk, talán kommentálná ezt, hogy az volt-e a cél, hogy az Európai Unió tagállamai is részt vegyenek a felmérésben. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél számunkra, a tagállamok számára. És Pakuszki úrhoz is volna egy kérdésem. Nem tudtam, hogy egy uniós tagállam, nem tudom, hogyan tudja megosztani a bevált gyakorlatokat. Természetesen nyilván bizonyos értelemben eh, az illetékesek eh, elmondhatják, hogy vannak eh, média konferenciák, európai szintű konferenciák, ahol meg lehet osztani a bevált gyakorlatokat, de önök az Európai Bizottságnál szerveznek-e bizonyos eszmecseréket, konferenciákat, amelyek során meg lehet osztani a tapasztalatokat, az oktatási rendszerek, illetve az eredmények értékelése kapcsán. Juri asszonyhoz is volna egy kérdésem. Önök az OECD-nél hogyan használják fel a felméréseik eredményét? Például ajánlásokat fogalmaznak meg, illetve az Európai Uniós tagállamok számára későbbi felmérésekbe beépülnek ezen eredmények? Elnök, köszönöm szépen. Hetzver. Zver úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ma szlovén tolmácsolás is van, és beszélhetek szlovénül. Gyakran írunk arról, illetve beszélünk arról, hogy az oktatási folyamatok során, az oktatási rendszerekben a nemek között is egyenlőtlenség figyelhető meg. És azt is tudjuk, hogy különböző tényezők is kihatással vannak a sikerekre. De ha megnézem ezeket az eredményeket, és ez mindenek előtt az olvasásra vonatkozik, akkor azt kell mondjam, hogy a lányok jobban teljesítenek, mint a fiúk. Azt szeretném tudni, hogy ezen különbségeket, eltéréseket, egyenlőtlenségeket a lányok és a fiúk között hogyan magyarázzuk, hiszen a lányok úgy tűnik, hogy sikeresebbek. Nem csak az alapismeretek, illetve az alapkompetenciák elsajátítása során, hanem a felsőoktatásban is. Hogy jelenik meg a nemek közti egyenlőtlenség. Ezt a kérdést mindkét előadóhoz intézem. Elnök, köszönöm szépen. Ketten jelentkeztek még. Ribeiro asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is kihasználom a lehetőséget, és portugálul szólok hozzá. Köszönöm a vendégeiknek a prezentációkat. Ez a tematika rendkívül fontos a foglalkoztatás szempontjából is európai szinten, és tekintettel arra, hogy középiskolai tanár vagyok, és sokat foglalkozom a szakszervezetekkel is. Fontosnak tartom ezen kérdéseket. Ha megnézzük a pízai eredményeket, a jövőre nézve ezek mit jelentenek? Úgy tűnik, hogy eh, a globális kompetenciák növekvő tendenciát eh, mutatnak. Szeretném tudni, hogy meg tudnák-e világítani azt, hogy hogyan eh, tudnánk ezen globális kompetenciákat fejleszteni, milyen célokat határoztak meg, és európai szinten, vagy akár a tagállamok szintjén hogyan tudnánk ezeket jobban előmozdítani, és a mesterséges intelligenciával is foglalkoznunk kell. 2055-ig 62 millió munkahely, munkahelyet fogunk automatizálni az Európai Unióban, ami egy komoly kihívást jelent. Tehát fel kell vérteznünk a fiatalokat a robotikával kapcsolatos készségekkel, az automatizációval, a mesterséges intelligenciával, mert ez a foglalkoztatás szempontjából komoly kihívásokat jelent majd. Önök is úgy látják-e, hogy a kompetenciákat, a készségeket, illetve a műveltséget fejlesztenünk kell azért, hogy ezt az új dimenziót is beépítsük az oktatásba. Köszönöm. Köszönöm, Ribeiro asszony. Nekov úr következik. Egy kérdésem volna. Azt szeretném tudni, hogy az úgynevezett puha készségeket az európai kvalifikációs kereten belül hogyan tudjuk mérni, illetve nemzeti szinten, hiszen tudjuk, hogy az olyan szakmák, amelyek a szakképzéshez tartoznak, könnyebben mérhető, könnyebben értékelhetők a formális vagy az informális tanulás szempontjából, de hogyan tudjuk mérni a nem formális vagy informális tanulás keretében az úgynevezett puha készségeket, az átruházható készségeket a tagállamokban. Köszönöm szépen. Helga Trüppel következik még, és utána meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, visszatérni a mm, tanulók eh, tűrő képességének, ellenálló képességének a kérdésére, hiszen hallhattuk, hogy eh, még a legjobban teljesítők is, hogy mm, gyakran gyengében teljesítenek, és szeretném tudni, hogy ez mire vezethető vissza, az intelligenciával magyarázható, vagy mi segíti elő azt, hogy egyesek tűrőképessége jobb, mint másoké. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó néhány kérdést hallottunk. Kiválaszthatják, hogy ki kezd, ki indít, ki szeretné. Thank you. Köszönöm. Majd megpróbáljuk együtt megválaszolni a kérdéseket, talán ez így élőbb lesz. Az OECD-vel való együttműködéssel kezdeném. A bizottságot szeretném tájékoztatni, hogy intenzívebbé vált ez az együttműködés valóban. Nem csak a szolgálatok működnek együtt, hanem tanulmányokat is készítünk, és nemzetközi rendezvényeket tartunk, Luxemburg kormányával együtt működve szeptemberben lesz egy fontos csúcs találkozó, úgyhogy van egy egész komoly spektruma az OECD-vel való együttműködésnek, három, három és fél milliót szánunk erre évente. Ami a tagállami a minisztériumokkal való együttműködést illeti egyre pozitívabb a kép. Szeretnénk még több részvételt látni Azt találjuk sokszor, hogy elfásultak az emberek az együttműködésben, és ez aggodalmat okoz a jó gyakorlatok kicserélése nagyon fontos a mi szempontunkból az oktatási és képzési monitor éppen ezt a célt szolgálja, mármint a jó gyakorlatok kicserélését ösztönzi. A ami a benchmarkokat illeti, az állandó bizottságban részt vesz minden tagállam, és nagyon fontos, hogy az adatokat értékeljük. Az ET 2020 munkacsoport egy újabb eszköz a holland elnökségnek is akarok köszönetet mondani. az oktatással kapcsolatos szemináriumot szerveztek. Ahogy az elején is mondtam már, több több felmérés is hasznos a mi munkánk szempontjából, és felhasználjuk ezek eredményeit. Fontos, hogy a társ képzés, a jó gyakorlatok kicserélése a tagállamok között megvalósuljon. Átadom a szót Júrinak, és aztán visszatérek. Köszönöm, Jön ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan használhatják fel az országok a PISA eredményeket, hogy jó döntéseket hozzanak, és hogyan dolgozunk ezen mi. Nos, a PISA adatokat az Európai Bizottsággal együtt értékeljük. Decemberben csak az összesített eredményeket ismerhették meg az emberek, de most részletesen foglalkozunk az egyes trendekkel, informatikai ismeretek, migráns, diákok, stb. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen jelenségek vannak az adatok mögött, a jelenlegi kihívások mögött, és így konkrét, specifikus tanulmányokat készíthetünk. A cseh köztársaságban például a méltányossági kérdéssel foglalkozunk, Svédországban azután, hogy folyamatosan csökkentek a PISA eredmények. Az OECD és Svédország együtt vizsgálta meg, hogy melyek az okai ezeknek a csökkenő eredményeknek, és Svédország mit tehetne, hogy felzárkozzon. Tehát az OECD nagyon szívesen együttműködik a tagállamokkal az eredmények feldolgozásában, és Szeretném, ha tudnának róla, hogy országspecifikus együttműködési lehetőségek vannak, ami a nemi egyenjogúság hiányát, vagy nemi szakadékot illeti. Volt erről egy előadásunk, ezt meg is hallgathatják. Általában az olvasásban a lányok jobban teljesítenek, a matematikában viszont általában a fiúk ami a nemi eltéréseket illeti. De hogyha a gyengén teljesítőket nézzük, minden területen több fiú tartozik a gyengén teljesítők közé, mint lány. Hogyha legjobban teljesítőket nézzük, ott is több a fiú, mint a lány. Kevesebb lány van a csúcs teljesítők között. Um, tehát részletesen meg kell vizsgálni a nem eltéréseket, és uh, azt is meg kell nézni, hogy mennyire motiváltak a gyerekek a tanulásban. A nők általában kevesebb, vagy a lányok kevesebb önbizalommal tanulják a matematikát, a tudományt, kevésbé felkészültnek érzik magukat az ilyen pályára. Tehát itt nem annyira a saját képességekről van szó, hanem a tanárok hozzáállásáról és az önbizalmi kérdésről a fiúk és a lányok között. Erről érdemes beszélni, tehát aztán néhány részvevő felvetette, hogy az új területeket, például a globális kompetenciát hogyan tudjuk jól megérteni. Mesterséges intelligencia, soft skillek, mi felismerjük, hogy fontos ez a terület, és hogy tudnunk kellene, hogy hol tartanak az államok, jó azt is megvizsgálni, hogy mennyire képesek a világban megállni a helyüket a diákok. Tehát azt is jó lenne mérni, hogy mennyire vannak erre felkészülve. Ezért erőfeszítéseket teszünk, nemzetközi referenciák, benchmarkok alakuljanak ki. Persze nem könnyű összehasonlítani különböző országok különböző területeit, definiálni kell mindenek előtt, hogy mi mit akarunk felmérni a különböző ország feltételek között. 2015-ben egy komputeres platformmal az együttműködést mértük, és arra jutottunk, hogy az együttműködési készséget lehet a PISA keretében mérni. Novemberben fogunk ilyen eredményeket közé tenni, úgyhogy ezt megnézhetik önök. Aztán a technológiai fejlődés fényében két dologra is gondolnunk kell. Egyrészt e, milyen ismeretekre van szüksége a diákoknak ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával dolgozzanak, illetve hogyan tudják felhasználni annak az eredményeit. A másik fontos szempont viszont az, hogy az ember kontribúciója mennyiben egyedi, mert egyre fontosabbá válik, hogy mi az, amit csak az ember képes elvégezni. Ezért az együttműködési készségeket, globális kompetenciákat vizsgáljuk, illetve a kreativitásról is sok szó esik mostanában. A gazdasághoz, az iparhoz, a társadalmi fejlődéshez való kontribúciónk nagyon fontos része, hogy elvégezzük azokat a dolgokat, amelyeket a robotok nem képesek. A konstruktív kapcsolatok kialakítása az emberek között, vagy a kreativitás. Ugye nekünk kell a jövő robotjait, vagy a e, jövő új technológiáit e, kitalálni. Hmm, hogy aztán lehessen használni a technológiákat. Ez a fajta ehm, párbeszéd, ez a fajta vita nagyon érdekes számunkra a PISA jövőjét illetően, és nagyon szeretnénk figyelembe venni az európai perspektívákat, úgyhogy érdekel bennünket nagyon, hogy milyen szakpolitikai véleménye vannak önök. Nézzük meg az EU perspektíváját eh, Júri globális eh, véleményének. A nemi eh, kérdésekből mindent elmondott. A mi véleményünk sem különbözik ettől. Ami a globális kompetenciát életi, az egy nagyon fontos téma, szélesebben tekintve ott tartunk most, ha, hogy el kell gondolkodnunk az EU coach kompetenciájáin. ahogy azt néhány évvel ezelőtt meghatározták. E, Ezt most teljes figyelmet érdemel, a, nem csak az oktatási fejlemények fényében, hanem nagyon alaposan el kell gondolkodnunk a technikai és a politikai e, szinterről is, hogy mi lenne a kulcskompetenciák megfelelő csoportja. Összekapcsolódik ez, amit a kollégám a benchmarkokról mondott, azzal is, a jelenlegi 2020-as keret 2020-ig ugye itt van előttünk, de hamarosan el kell gondolkodnunk ezen értékek relevanciájáról, el kell gondolkodnunk a jelenlegi értékek teljesítményről, hat ilyen van, és a mobilitás a hetedik, ahol az adatok nem pontosak, de ki kell használni az elmúlt évek tanulságait, és el kell gondolkodni azon, hogy az oktatási benchmarkok miként segítették el a jelenlegi politikákat, azok a vitákat, és ezek kialakítását a tagállamokban. Ebben a tekintetben nagyon alaposan el kell gondolkodnunk az alapkompetenciákról, és arról, hogy mit akarunk benchmarkokkal mérni, melyek azok az alapterületek, az egyetlen tanulság az, hogy ebből nem lehet túl sok, hiszen akkor a szakpolitika elmosódik, hanem e, néhány jól kiválasztott e, mutatóra van szükségünk, és akkor, le, e, és akkor csökkenteni kell az ide kapcsolódó kérdéseket, és meg kell határoznunk ezeket a indikátorokat, azt, hogy miként lehet ezeket mérni, és szisztematikusan közön éves átvilágításban. Ezek várnak most ránk, most, most kezdtünk csak technikai szinten gondolkodni erről, és megfelelő időn belül szakpolitikai vélemény is lesz róla. Ide tartozik még Lakov úr kérdése, az, hogy miként lehet a puha készségeket megragadni. Nagyon érdekelnek minket a bizonyítékok, ebből nagyon nagy számot kaptunk már de vannak fontos területek, ahol nincs elegendő adat, és módszertanilag eléggé eh, lemaradtunk itt. Köszönöm szépen. If I may remind you, please to answer the question. Kérhetem önöket, hogy válaszoljanak a, a reziliencia, tehát a rugalmasságról szóló kérdésről. Ön azt kérdezte, hogy mi lehet az oka ennek a megbíz rugalmasságnak, ellenállóságnak, vagy tűrőképességnek. Amit a statisztikából látunk, az összefügghet azzal, hogy a forrásokat hogy, hogy, azt, hogy osztják el. Egyes országokban a e, tanárok e, forrásait a leghátrányosabb területeken osztják el, de a legtöbb országban azt találjuk, hogy az előnyös helyzetben lévő iskolákban sokkal több forrást kapnak. Azokban az országokban, ahol nagyon sokan rugalmas ellenálló diák, ezek az előnyös helyzetben lévő diákok jelentős támogatást kapnak jól képzett tanárok és anyagok formájában. Látjuk a tanítás struktúráját is. Egyes országokban a tanárok e, bemennek az iskolába és tanítanak, és elszámoltathatóságot kell nyújtani a rendszert illetően, annak értékelését illetően, de más országokban arra próbálják rávenni a tanárokat, hogy együttműködjenek és tanuljanak egymástól, és így támogassák a leghátrányosabb helyzetben lévő diákokat. Ösztönözik, ösztönzik is erre a tanárokat, és támogatják is őket. Tehát nem csak a, a diákok teljesítenek jól, a, nem csak, nem csak a, ö, osztályokban teljesítenek jól a tanárok, hanem más tanárokat segítenek abban, hogyha nehézségekkel állnak szemben, akkor megosztják a tapasztalataikat. Ez a rendszer megvalósítható lenne, hogyha a politika a hátrányos helyzetű diákok támogatására koncentrál. Nem biológiai kérdés e, kizárólag, hanem számos dolog van, amelyet a szakpolitika tehet azért, hogy ezt a rugalmassági, er, tűrőképességi kérdést megoldja. Köszönöm szépen ezt az első, szerintem nagyon hasznos és tanulságos fordulót. Most áttérünk a második eh, fordulóra az eszmecserénkben, és eh, szeretném a két cseh kollégánknak megadni a szót. Először is Andrei Andris, valamint József Bázl, 5 percben. Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, après... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Több angol nyelvű előadás után most franciául fogok beszélni, hogyha megengedik. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a Kulturális és Oktatási Szakbizottságnak, és külön az elnökasszonynak és Mihály Sodrova asszonynak, hogy meghívtak, és itt megoszthattunk néhány tapasztalatot a Pízára vonatkozóan a Cseh Köztársaságból. Mindenek előtt néhány szó szóban szeretném bemutatni a nálunk a PISA felmérés lebonyolító szervezetet, a cseh országos tanfelügyelet olyan intézmény, amit a 18. században Mária Terézia idején hoztak létre, és mind a mai napig létezik, ha nem is azonos formában. Olyan nemzeti hatóságról van szó, ami a törvény értelmében működik, és a közoktatási minisztérium intézménye. Az a fő szerepe, hogy felmérje a közoktatás színvonalát, és az általános iskolákban foglalkozzon a színvonal javításával. A cseh országos tanfelügyelet, tehát állami szinten foglalkozik ezzel a feladattal, de a nemzetközi együttműködés területén is egy csomó feladat vetődik fel. Munkacsoportok az Európai Bizottságnál például aztán a oktatási-kutatási központtal is együttműködünk, illetve az állandó tanfelügyelői konferenciának is tagjai vagyunk. Ez egy európai fórum, ahol a különböző országok tanfelügyeletei cserélnek eszmét. több feladatunk is van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan zajlik az oktatás, milyen körülmények között, és hogy milyen eredményeket érnek el a diákok. Két kiegészítő aspektusról van szó, a minőségi eredmények nem érhetők el az iskolai körülmények javítása nélkül. Nem szabad elhanyagolni sem az oktatás lebonyolítását, sem az eredményeket. Mással is foglalkozik a tanfelügyelet, két fő feladatunk van Egyrészt minden cseh iskola színvonalát, minőségét fel kell mérnünk, másrészt az egész oktatási rendszer színvonalát is értékeljük. És ahogy már említettem az előadásom elején, mi vagyunk az a szervezet a cseh köztársaságban, amely az olyan nemzetközi felméréseket lebonyolítja, mint a PISA felmérés. A közoktatás értékelésének folyamata a cseh köztársaságban egy sor kritérium alapján zajlik. Minőségi iskola a mi modellünk neve, ez hat alkotóelemből áll, az első az iskola létrehozását, koncepcióját illeti, aztán a pedagógiai irányítás fontos, a harmadik összetevő a, az oktató személyzet, a tanárok minőséges színvonala, a negyedik magának, a pedagógiai munkának a lebonyolítása, megvalósítása, aztán jönnek az eredmények, és az utolsó kritérium az esélyegyenlőséghez kötődik. e hat terület mindegyike további kritériumokra bontható, minden egyes kritérium leírásos, deskriptív jellegű, és négy szintre sorolják be az iskolákat, a tanfelügyelet kiváló, mm, jó, közepes és gyenge értékelést ad az iskoláknak. Mint említettem az előbb, két feladatunk van az egyik az iskolák színvonalának, hatékonyságának értékelése, a másik feladat pedig az egész közöltetési rendszer értékelése. Két, illetve három típusú dokumentumot adunk ki minden egyes iskola látogatás után egy ellenőrzési jelentés készül, ez elég összetetten ismerteti, hogy hogyan zajlik a pedagógiai munka, és milyen eredményeket ér el az iskola, ami az egész közoktatási rendszert illeti évente készítünk éves jelentést, ez egy fontos dokumentum, amiről a parlament oktatási szakbizottsága és a szenátus is vitát folytat. Több témával is foglalkozunk konkrétan, a beiskolázással, a matematikával, az oktatás szerepével a fenntartható fejlődésben, stb. Ez lett volna tehát a bevezetőm, és most a Vázó kollégának adom át a szót. Thank you. Ladies and gentlemen, let me know. Hölgyeim és uraim, e, nemzetközi összehasonlításra szeretnék rátérni. Minden oktatási rendszernek visszajelzés kell a további fejlődéshez. E, a cseh iskolai felügyelet esetében iskola szintű visszacsatolásról beszélhetünk. Az elnök megkérje az előadót, hogy beszéljen lassabban, hiszen a fordítók nem boldogulnak. Tehát a mi összefüggésünkben cseh iskola fegyeletként szintű és oktatási rendszer szintű visszajelzésről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy külső értékelés készül, aztán erről belső elemzést készítenek. Okay. Feedback on a school level means that Czech School Inspectorate provides external view and then school... Külső véleményből készül, készül aztán belső feldolgozás, aztán a második szinten, oktatási szinten is készül elemzés, a nemzeti, az országos tevékenység belső betekintést készít, az iskola felügyeletek véleményéből, tematikus tesztek készülnek, és a külső vélemény szisztem, szisztem, rendszer szinten a nemzetközi összehasonlításokon keresztül készül el. Más szóval igyekszünk ezekből a szinergiákból um, hasznot húzni, az országos információkat felhasználva, összehasonlítva ezeket a nemzetközi tanulmányokkal. Számunkra az a fontos, hogy a nemzetközi összehasonlító tanulmányokat egy puzzle elemeiként tekintjük, és nem próbáljunk meg ezeket megmagyarázni, és ezeket rá kivetíteni a nemzeti tanulmányokra. Röviden leírtuk a Cseh köztársaság helyzetét, amely részt vesz különféle nemzetközi tanulmányokban 1995 óta előszörről az IATEMS, a TIMS e e tanulmányokban vettünk részt, azóta részt, rész rész veszünk a többi kivetített tanulmányban is. Most szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk az Európai Bizottság támogatásának, amely lehetővé tette, hogy nemzetközi támogatást nyújtsanak a nemzetközi felmérésekben, és tudjuk, hogy a hosszú, távon, hosszú távú tervezésben nem igazán járható, mégis nagyon örülnénk, ha ezt az információt továbbiakban is megkaphatnánk. Minél előbb, mert országos szinten könnyebben tudjuk eldönteni, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak, és mit nem. Elsősorban a PISA-ról beszélünk, ez itt egy, ö, ennek a PISA ciklusoknak az összefoglalása. Ezen a dián az a fontos, hogy mind a három terület, az olvasás, a matematika és a természettudomány szerepel. 2015-ben mind a három területen lezártuk a vizsgálatot. Minden kilenc évben mind a három területet értékelik. Nézzük meg azt, hogy hogyan alakul a PISA képe a Csehköztársaságban. A vörös görbe a olvasást látjuk, a kékkel jelöljük a matematikai képességeket, és a feketével a természettudományost. A pontok az éves átlagokat jelölik azokban az években, amikben ezeket az éve, területet ö, elsősorban vizsgálták, és összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a hanyatlás állt be az eredményekben, szeretnénk tudni, hogy mi befolyásolja ezt a fejleményt. Nézzük meg két alapvető reformot, amely bizonyos mértékben befolyásolhatja ezeket az eredményeket. 2000-ben zajlott a közigazgatás reformja a cseh köztársaságban, az iskolákok számára ez azt jelentette, hogy nagyobb autonómiát teremtettek gazdasági és emberi erőforrás kérésekben, és 2005-ben pedig bevezették a kétszintű tantervet, létrejött egy oktatási keretterv, amelyben minden iskola saját maga alakítja ki a saját oktatási programját. Ez azt jelenti, hogy az, ország, az, az iskolák felelnek minden kérdésért, fenntartásért, gazdasági kérdésekért, és a pedagógiai vezetésért is. Őszintén szólva, az iskolaigazgatóinknak nincs elég, elég idejük a pedagógiai vezetésre, hiszen nagyon a gazdasági, adminisztratív feladatok lekötik az idejüket. A közigazgatási reform azt jelentette sajnos, hogy a diá- tanárok tá- didaktikai támogatása részben el- eltűnt. Jelenlegi szempontból úgy tűnik, hogy a reformok túl gyorsan következtek be, és az oktatási administratív rendszer nem készült fel rá. Nézzük meg röviden, hogy a cseh iskola fegyeletet mit, tett, mit tesz a nemzetközi felvérésekkel és ezek méret, méret, eredményeivel. eredményeivel. iskolaigazgatók, tanárok, minisztérium, tudományos kutatók, média mit tehet. A másodlagos elemzés lehetővé teszi, hogy ezeket a várakozásokat betöltsük, hiszen azt láttuk, hogy egészen mostanáig a 2015-ös PISA elemzése lehetővé tette, de a másodlagos elemzés most zajlik, amely jobban részleteiben megnézi az egyes konkrét témákat. A minisztériumban stabil finanszírozást próbálunk nyújtani a kutatásnak, a másodlagos e-, elemzéshez, a PISA-ból származó adatok felhasználásával, és ami számunkra nagyon fontos kérdés, és ezt ezen a dián látják, az pedig a szelektivitás kérdése, hiszen a, a e, országos eredményekkel e, szinergiában a PISA e, megmutatja, hogy az oktatás szelektivitása még mindig fennáll, egyre növekszik, sajnos ezért e, a tanfegyületként igyekszünk majd um, az oktatási szereplőket arra rávenni, hogy a társadalomnak az lenne a jobb, hogyha nagy, ha heterogénebb lenne az oktatási rendszer a jelenleginél. Egyelőre eléggé hom, homogén az iskola rendszer és az osztályok összetétele szembe összehasonlítva más országokkal. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. ezt a példát, hogy egy tagállam hogyan kezeli a PISA tanulmány eredményét. Elnézést kell kérjek, hogy egy kicsit szigorúan kezeltem a felszólalási időt, de úgy gondolom, hogy a többi vendéggel szemben is úgy igazságos, hogyha őket is hagyjuk szóhoz jutni, és utána biztosítunk még egy kis időt a vitához is, hogy a végén ne kelljen rohannunk, ezért elnézést kell kérjek, hogy a kalapáccsal egy kicsit fenyegetőztem. Köszönöm szépen. Most pedig Petra Fogt következik Németországból, az Észak-Röne-Veszfáliai Tartományi Parlamentből. Talán tudják, hogy Németországban az oktatás a szövetségi tartományok hatáskörébe tartozik, az államnak annyira nagy beleszólása ebben nincs, tehát jó, hogy egy szövetségi tartomány képviselője is eljött most hozzánk, Fogt asszony. Parancsoljon öni a szó, szintén nagyjából 10 percben. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm, hogy ma megkaptam a lehetőséget, hogy a PISA tanulmány eredményeit ismertessem egy tagállam megvilágításában. A PISA egy összehasonlító tanulmány, amely a teljesítményeket értékeli és összeveti a német oktatási rendszert más államokkal. Másfelől azonban a 16 szövetségi tartomány között is egy összehasonlítást tesz lehetővé. Az oktatási föderalizmusnak köszönhetően Németországban különböző oktatási rendszerek jöttek létre a tartományoktól függően, és így minden parlamenti változá- választás után változásokra számíthattunk. A PISA megvilágítja az oktatási rendszerek hiányosságait is, és Németországban az országon belül és nemzetközi szinten is óckodtunk az ilyen felmérésektől, hiszen mindenki biztos volt abban, hogy az ő oktatási rendszere a legjobb. A PISA egyik fontos következtetése éppen ezért az oktatási szabványok kialakítása, a különböző standardok, vagy a központi vizsgák esetében, és egyidejűleg az érettségi feladatok, valamint a tanárképzés céljából egységes lépések felé mozdultunk el, ami szintén egy fontos kérdés. Az iskolák azóta egy minőségi elemzésen mennek keresztül, így különösen arra helyezünk hangsúlyt, hogy az oktatás minősége milyen. Korábban Németországban ez gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. Ennek eredménye most, hogy jobban összehasonlíthatók Németországban is az oktatási rendszerek, és lehetővé válik a legjobbaktól tanulni, illetve sikeres modelleket átvinni más tartományokra gyakran. A politikai akarat a PISA tanulmány nélkül minden bizonyal nem lett volna biztosított. Ha most konkrétan megnézzük, hogy mi történt, milyen lépések történtek a PISA eredményével kapcsolatban, akkor azt kell mondjuk, hogy megpróbáltuk az olvasás előmozdítása, fejlesztése érdekében az óvodai oktatást erősíteni, főleg a hátrányos helyzetű régiókban. Itt a nyelvi képzés előmozdítása egy komoly lépés volt. Megállapítottuk korábban, hogy az általános iskolai oktatásba úgy kapcsolódnak be a gyerekek, közülük sokan, hogy nem is képesek követni az oktatást, de meglepő módon itt nem csak migrációs hátterű gyermekekről van szó, hanem német gyermekekről is, akik a beiskoláztatás során komoly nyelvi akadályokkal indulnak, és ezért konkrét programokat indítottunk el, hogy megteremtsük egyáltalán a sikeres iskolai részvétel előfeltételeit. Ugyanígy az egész napi iskolák kiépítése nem csak a család és a munka visszaegyeztetése szempontjából fontos, hanem a társadalmi, gazdasági helyzetből, helyzet szempontjából hátrányos helyzetű gyerekeket is segíti. Nálunk van egy probléma, és eh, a múltban ez eh, egyre eh, jobban megfigyelhetővé vált. Gyakran a hátrányos helyzetű gyermekek számára nehézkes az oktatás tartalmának feldolgozása, ugyanis azt állapítottuk meg, hogy a jobb anyagi helyzetből származó gyermekek számára például ha kimarad egy óra, elmarad egy óra, ezt otthon könnyebben bepótolják, míg a gyengébb helyzetben levő gyermekek számára ez egy komoly nehézség, és ez megint csak fokozza az egyenlőtlenségeket. Egy eléggé új oktatáspolitikai megközelítés 2015 óta az, hogy a nemi vonatkozású sztereotípiákat a matematika és a természettudományok terén hogyan tudjuk átlépni. Vannak támogató programok, amelyek minden gyermekre szólnak, de vannak olyanok is, amelyek kifejezetten a lányokat próbálják megnyerni, vonzani. Megállapíthattuk a múltban, ugyanis, hogy itt vannak komoly eltérések. Vannak projektek is, amelyek során az együtt oktatás, a nemek közti együtt oktatást megpróbáljuk áttörni. Talán volna értelme bizonyos területeken külön oktatni a lányokat és külön a fiúkat, itt pedig nem kifejezetten a arról van szó, hogy a lányok hátrányos helyzetben vannak bizonyos szempontból, de a múltban meg kellett állapítanunk, hogy gyakran a fiúk számára is az oktatási rendszer problémákat jelent. Az ilyen projektek még csak elszórtan jelentkeznek, de megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne célzottan a fiúkat is támogatni, ösztönözni. A PISA egy további eredménye az, hogy Németországnak a digitalizáció terén van még mit behoznia, a lemaradását behoznia. Említették, hogy az oktatási föderalizmus miatt a szövetségi kormánynak nincs különösebben komoly szerepe az oktatásban, de az illetékes miniszter egy digitális paktumot javasolt, hiszen felismerte, hogy ezen a területen Németországban van még mit behoznunk és a munka világára fel kell készíteni a fiatalokat. Éppen ezért egy digitális paktumot javasolt a szövetségi tartományoknak, a szövetségi kormány, valamint a tartományi kormányzatok között a finanszírozás kérdése mindig nehéz, de megkezdődtek az egyeztetések ebben a témában, és 2018 után ez a projekt 5 évre szólna majd, és 5 milliárd eurós lenne a költségvetés, ez a döntés még nem született meg, de ebből is láthatjuk, hogy azért figyelembe vesszük azt, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk a jövő munkaerőpiacához jobban felvértezni készségekkel. A finanszírozás egy további kérdés. Nem csak a föderalizmus jelent akadályokat, hanem az iskolák felszereltségéért az önkormányzatok felelősek, tehát elképzelhetik, hogy mennyire nehéz keresztül vinni egy projektet, de annál is inkább örvendetes számomra, hogy folynak az egyeztetések, a tárgyalások ezzel kapcsolatban, hogy a körülbelül 40 ezer német iskolát technikailag is jobban felszereljük. Az, a wifi, internet, illetve a tabletek, vagy mint a laptopok tartoznak ide, de és ez szintén fontos, a technika nem egy önmagában vett cél. A digitális médiával való foglalkozásnak ugyanis kell, hogy legyen egy hozzáadott értéke. Tehát azt mondjuk, hogy ez fontos, alapvető fontosságú a jövő munkaerőpiaca szempontjából, de még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket remekül meg lehet világítani, ha van egy tábla, illetve kréta a tanteremben, tehát nem kell, hogy minden digitális legyen. Ami szintén fontos számunkra, ez a szakmai képzés. Itt egy kicsit vonakodunk um, a követelmények miatt, amelyeket mindig hallunk. Egyfelől ez helyén való, és rendben van, de Németországban van a kettős szakmai képzés, ami egy sikeres rendszer. Ez a kettős szakmai képzés garantálja Németország gazdasági erejét, és ez hosszú időn keresztül bevált nálunk, és nagyon fontos, hogy ez mihez vezet, erről több tanulmány is tanúskodik. Az ifjúsági munkanélküliség alacsony mértékű Németországban, és ennek köszönhetően a legutóbbi gazdasági válságból Németország elég jól kilábalt, és más országokhoz képest alacsony a munkanélküliség, azért mert a vállalkozások azon fiatalokat, akiket hosszú időn keresztül kiképeztek, a nehéz gazdasági helyzetben sem bocsátották el, hanem azt mondták, hogy ez a mi, ők a mi alkalmazottaink, a jövőben is megtartjuk őket, egész egyszerűen azért, mert jól kiképeztük őket. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi összehasonlításoknál egy kicsit háttérbe szorul ez a rendszer, talán túl nagy hangsúlyt helyezünk a tanulmányokra. Németországban van egy másik sikeres rendszer, és ezzel kapcsolatban aggódunk, hogy Németországban egyre többen kezdenek felsőfokú tanulmányokba. Éppen ezért tartunk attól, hogy a kettős szakmai képzésben nem lesz elég utánpótlás. A politika terén is megpróbáljuk ezt orvosolni, megpróbáljuk konkrét modelleket kidolgozni és vonzóbbá tenni ezt a kettős szakképzést, hiszen nem csak azok, akik egyetemi tanulmányokat végeznek, nem csak ők kapnak a munkaerőpiacon később jó lehetőségeket, hanem részben a helyzet az, hogy ha valaki a kettős szakképzésen sikeresen végigment, gyakran jobb esélyekkel indul, és jobb keresetet is kap, mint egyes akadémikusok, Éppen ezért a politika arra is ügyel, hogy a szakképzéshez is lehetővé tegyünk egy paktumot, amelynek köszönhetően ezen szakiskolákat is jobban felszereljük, és továbbra is biztosítani tudjuk azt a lehetőséget, hogy ez a kettős szakmai képzés az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan garantálja a sikeres jövőt, talán ez egy olyan aspektus, amely megkülönböztet bennünket más országoktól, de mi erre nagy hangsúlyt helyezünk, mert a PISA tanulmány is alátámasztja azt, hogy ezt a területet nem szabad elhanyagolnunk, hanem a jövőre nézve erősítenünk kell. Köszönöm. Köszönjük szépen Madame Voknak. És utolsó felszólalónk mai délelőtti ülésen Mr. David Justino, akinek 10 perce van, hogy előadását megtartsa. Köszönöm, elnök asszony. Kihasználom a lehetőséget, és portugálul fogok hozzászólni. Ritkán van ilyen lehetőségem. Szeretném megköszönni a meghívást a bizottságnak, illetve a képviselőknek is. Szeretnék a lehető legszintetikusabban fogalmazni, és megpróbálom a tényeket ismertetni, valamint azon következtetéseket, amelyeket a PISA tanulmányból levontunk, nem csak 2015-ből, hanem azt a munkát is ismertetném, amelynek keretében a nagy trendeket próbáljuk felvázolni 2000 óta. Tehát nem csak a legutóbbi eredményeket vizsgáljuk, illetve azt, hogy ezek jók vagy rosszak-e, hanem azt szeretnénk megvizsgálni, hogy melyek a nagy tendenciák, a trendek, és éppen ezért nem szeretnénk abba a kísértésbe esni, hogy most valaki jó tanulónak vagy rossz tanulónak számít-e. Megpróbáljuk figyelembe venni, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le, és nem akarunk elhamarkodott következtetéseket levonni az alapján, hogy valaki jól vagy rosszul teljesít. nem szeretnénk úgy értelmezni, hogy valaki csak pusztán jó tanuló vagy rossz tanuló. Ami az eredményeket illeti, ezek ismertek. Három országot hasonlítunk össze Portugáliával. Mivel ezek ismertek, nem szeretnék túl sok időt fordítani erre az értékelésre, de szeretném ebből az összehasonlításból levonni a tanulságot, és a többi európai országgal is összevetni ezeket az eredményeket. Mi az, ami legérdekesebb? Attól függetlenül, hogy milyenek az eredmények, láthatjuk, hogy több vagy kevesebb konvergenciát mutatnak az eredmények. A legrosszabbul teljesítő országok, amelyek közé Portugáliát is sorolták, már nincsenek olyan rossz helyzetben, mint korábban, és a legjobb országok, amelyek a legjobb eredményeket elérték, szintén problémákkal küzdenek, hiszen nehéz a jó eredményt még inkább javítani. Éppen ezért nem is képesek feltétlenül jobban teljesíteni. Tehát látható egyfajta konvergencia, ami szerintem fontos, ezt fontos hangsúlyoznunk, hiszen a gazdasági konvergencia, vagy ennek hiánya nem feltétlenül vezet az oktatási rendszerek konvergenciájához. Ez pedig egy olyan megállapítás, amit szeretek hangsúlyozni. Az a tény, hogy Portugália 2000 óta jól teljesített az oktatásban, de nagyon rosszul a gazdaság területén. Ez egy tény, reformok történtek az elmúlt 15 év során, és ezek nagy gazdasági nehézségek közepette mentek végbe. Komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött az ország, és ez arra késztetett bennünket, hogy az oktatási reformok még inkább hangsúlyosan jelentek meg, komoly meggyőződés húzódott meg ezek mögött, de rájöttünk arra is, hogy a több forrás nem feltétlenül jelent jobb eredményt. Az Oktatásügyi Minisztérium költségvetése stabil volt az elmúlt 15 év során, sőt még csökkent is, de kevés forrással sikerült jobb eredményeket elérnünk. És szeretném megvizsgálni, hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyek elősegítették azt, hogy Portugália a PISA tanul felmérés során jobb eredményeket ért el, úgy, hogy nem rendelkezett több anyagi erőforrással ezen eredmények eléréséhez láthatjuk, hogy itt a matematika terén láthatjuk az eredményeket. Itt ugye az X, illetve az Y mentén látható az egyfőre eső GDP alakulása, tehát láthatjuk azt, hogy Portugália esetében az egyfőre eső GDP 2000 és 2012 között gyakorlatilag nem emelkedett. A 2015-ös adatok még nincsenek meg, tehát a gazdasági növekedésünk nulla, gyakorlatilag nulla értékű volt. Ennek ellenére az oktatás területén javultak az eredmények, ami megengedi, ami hozzá segít ahhoz, hogy bizonyos következtetéseket levonjunk az okokra nézve nem volt több erőforrásunk, nem volt jobb a gazdasági helyzet sem, hogy eljussunk ezen eredményekhez. A következő grafikonon azt próbáljuk szemléltetni, hogy melyek voltak azon különböző tényezők, amelyek segítettek bennünket. Itt látható, nem volt időm ahhoz, hogy ezeket angolra lefordítsam, de az a tényező, amely leginkább hozzájárult az eredmények javulásához, az a tény volt, hogy csökkentettük az, azon iskolák és, teljes, és tanulók számát, akik gyengén teljesítettek. Tehát a gyengén teljesítők száma csökkent. Az iskolák társadalmi anyagi eredménye nulla alatt volt, tehát a 0 és 500 közti értékek változtak. Ez volt az első oka annak, hogy miért változtak az eredmények 2000 és 2012 között. A 2015-ös adatok egyébként megerősítették azon eredményeket, amiket 2012-ben már elértünk, tehát jobbak voltak a pontszámok, az eredmények. A közepesen teljesítő iskolák esetében szintén növekedés volt megfigyelhető. Ezt követően van két további fontos tényező, ez pedig a tanárokkal függ össze. Jobban képzettek a tanárok, főleg azért, mert a kezdeti képzésük sokkal speciálisabb, azok a tanárok, akik bekapcsolódnak a rendszerbe, 5 éves képzésen mennek keresztül, három általános, kettő pedig speciális képzés, és ez összevetve azzal, ami 2000 előtt létezett, egy fontos tényező, amely megmagyarázza azt, hogy az eredmények miért javultak. Ezen kívül vannak a professzorok, a tanárok motiváltabbak is, mint korábban voltak. Van egy egyéb tényező, egy másik tényező, ez az iskolák autonómiája, és vannak egyéb tényezők, amelyek szintén jelentősek, de vannak negatív tényezők is, például a GDP jelentősége elhanyagolható volt, illetve az iskolai létesítmények minősége sem volt különösebb kihatással az eredményekre. Tehát vannak pozitív tényezők és vannak negatív tényezők is. Ami amit szintén észrevettünk, az az, hogy az iskolákon és a tanárokon nagyon sok minden múlik. Ma jobbak a tanulók, azért mert a jobb társadalmi anyagi helyzet ezt lehetővé tette. Az iskolák jobban szervezettek, a tanárok is jobbak és motiváltabbak. Az utolsó grafikon pontosan egy nagyon fontos tényezőre mutat rá, arra a tényre, hogy a tanárok és a diákok közti jó kapcsolat, valamint a diákok és a tanárok közti jó kapcsolat szorosan összefügg azzal a tényel, hogy jól érzik-e magukat a diákok, szívesen járnak-e az iskolába. Itt összevetjük Portugália helyzetét más országokkal. Portugália esetében az egyik legjobb eredmény figyelhető meg, ami az iskolán belüli megelégedettséget illeti. Ez magyarázható bizonyos strukturális okokkal, reformokkal. Szeretnék gyorsan átfutni azon tényezőkön, amelyek jobbá tették az iskolákat és a tanárokat. Először is 2000 óta átszerveztük az iskolai hálózatot, iskolai klasztereket hoztunk létre, és vannak olyan klaszterek, amelyek horizontálisan és függőlegesen szervezik a tantervet, és támogatást nyújtanak a tanulóknak. Továbbá van egy rendszer, amely már javult, és most jól működik, ez pedig az iskolák külső értékelése, az általános tanfelügyelői értékelés. Az irányítási, a hagyományos irányítási modell is megváltozott. Ez demokratikusnak minősült, de most már a pedagógiai vezetést megerősítettük, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ami a tanárokat illeti, beszéltem már a, kiképzé, a képzésükről, és van egy másik tényező is, ami fontos, a külső értékelés, a tanulás értékelése, a tanítás értékelése. A közelmúltban volt két teszt, az első és a második oktatási szint után, a 8.-9. évben, valamint a 12. tanév végén. Ennek nincs feltétlenül kihatása az eredményekre, de mindenképpen hat a tanulás iránti motivációra. Tehát két problémánk van ezeket remélhetőleg az elkövetkezendő évek során meg tudjuk oldani. Portugália azon európai országok közé tartozik, amelyek esetében a, a Great Repetition vagy a Great Retention a legmagasabb az évismétlések száma, és látható, hogy ezáltal nagyon sok jelentős humán tőke vészel és ebből a szempontból a fő célunk az, hogy javítsunk az oktatás politikán az elkövetkezendő években. A másik komoly kihívás pedig az, hogy az iskolák nagyobb autonómiára vannak szorulva, és a decentralizációt is fokoznunk kell. Azon országok közé tartozunk, amelyek esetében az oktatási rendszer irányítása leginkább centralizált. Ezen a területen tehát javítanunk kell, ezt a két prioritásos lépést meg kell tennünk, vannak persze mások is, amelyeket meg lehet tenni, de ez lenne a két legfontosabb lépés. Ezt szerettem volna röviden elmondani, felhívva a figyelmet arra tényre, hogy volt olyan szerencsés helyzetünk, hogy nem volt elég pénzünk, ha mondhatom így, mert ki kellett használnunk azt a kevés erőforrást, ami rendelkezésünkre állt. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor mi, miután meghallgattuk az előadásokat, újra lehetőség nyílik a kérdések feltevésére. Egy-két perc keretében, akkor elsőnek Milán Zvernek adnék szót. Kicsit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 Morda samo eh, eno vprašanje glede... Meg kell próbálni az egyes tagállamokban eh, tovább javítani a helyzetet. Eh, a duális rendszerre szeretnék központosítani. A legtöbb tagállamban létezik duális mechanizmus. Németországban ez kiváló eredményeket hozott. Különösen hogyha azt veszük figyelembe, hogy az iskola után mennyire tudnak elhelyezkedni a végző diákok. Az összes hiányosságot persze orvosolni kell a duális rendszerben. És természetesen Németországban nagy érdeklődéssel követtem ezeket az eredményeket. Szeretnék köszönetet mondani Sojdrova asszonynak, hogy megszervezte ezt a fontos eszmecserét. Köszönöm. Köszönjük szépen. Madame Sojtrova. Ja. E, děkuji za slovo. Já bych tentokrát tedy česky využila také e, překladu pro... Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy csehül szólhatok e, erről a kérdésről, ami nagyon érdekel engem. Németországban nagyon érdekes alakultak a PISA eredmények. Én nem tudom, hogy egyébként hogyan bonyolítják le a felmérés Németországban, hogy ugyanaz a szervezet végzi az egész országban, vagy a tartományok külön-külön bonyolítják le a felmérést. Ez az első kérdésem. Aztán van-e reagálás Németországban a PISA eredményekre, tartományok részéről, vagy a szövetségi szinten? és szeretném a portugál kollégának is feltenni a kérdésemet. Azt mondta ő, hogy az oktatásra nem költenek borzasztóan sok pénzt, mégis javult annak a színvonala, és a javulás okai között azt hallottuk, hogy az iskolákat magukat kell e, fejleszteni. E, az iskoláknak sikerült a társadalmi, szociális, gazdasági hátrányokat e, kompenzálni. Tehát az iskolák színvonalán múlik mindez. Mi a döntő ebben? hiszen nyilván több pénzt kellett, hogy kapjanak az iskolák, de mit tettek még, hogy színvonalasabbá váljanak azok. A cseh köztársaság helyzetével kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nincs szerencsénk a politikai stabilitással. Az elmúlt évtizedben tíz oktatási minisztert használtunk el. Most egy kicsit stabilizálódott a helyzet, és ennek már is pozitív eredményei vannak. Úgy gondolom, hogy az egyik szempont, amit az OECD, illetve az Európai Bizottság nem mért, és ami az eredmények kiavításához hozzájárul, az a politikai stabilitás, a folyamatosság az oktatáspolitikában, politikában, is nagy javulást eredményezhet. Politikai stabilitás nélkül az eredményeket nehéz elérni, talán a cseh kollégák ezt meg tudják erősíteni. Aztán a portugál észrevételre reagálnék, ami a decentralizációt illeti. Nos, Bászl úr is jelezte, hogy a cseh oktatási rendszer is nagyon decentralizált. Ennek is megvan azonban a kockázata, erre oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérem még valaki szót a kollégák közül. Ha nem, akkor megadnám a lehetőséget a szakértőknek, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre, illetve szóljanak hozzá. Ja, uh, Kezdeném azzal a kérdéssel, ami a kettős szakmai képzésre vonatkozott. Ez valóban nagyon sikeres, de mivel egyre kevesebben döntenek ezen út mellett, ezért tartunk a jövőtől, és szeretnénk ismét erősíteni ezt a rendszert. Hoztunk több intézkedést, amely a két rendszer közti átjárhatóságot is könnyíti, tehát egyfelől ugye a tanulmányt, másfelől pedig, egyfelől ott van a tan- az egyetemi oktatás, másfelől pedig a szakképzés. A kettőt lehet egymással összekapcsolni, ötvözni. Ez nagy érdeklődésre tart számot. Megpróbáljuk tehát a két modellt összekapcsolni, de a realitás valóban azt bizonyítja, hogy a jól képzett szakemberek, valamint az akadémikusok nagyon nagyon jelentősek lehetnek, hiszen a gyakorlatot összekapcsoljuk az elmélettel. Éppen ezért megpróbáljuk még inkább közelíteni a két rendszert egymáshoz, és a továbbképzés előtt is több lehetőséget nyújtani. Tehát aki kettős szakképzésben vett részt, tovább képezheti magát a vállalaton belül, de azon kívül is természetesen egy, a felsőoktatási rendszerben. Egy másik kérdés a PISA-val kapcsolatban, hogyan hajtjuk végre, talán két mondatot idézhetnék a múltból. Németországban hosszú időn keresztül nem tartottuk jónak mennyiségi tényezők alapján értékelni az oktatást, tehát hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ilyen összehasonlító megállapítások egyet, egyáltalán lehetővé váljanak, hiszen számunkra itt sokkal többről volt szó, mint a tudás számunkérése. Éppen ezért ez egy új fejlemény a PISA után, ahogy mikor azt mondtuk, hogy nem, össze kell hasonlítanunk azt is, hogy a különböző rendszerek hogyan teljesítenek, milyen eredményt érnek el. És ezért gyakorlatilag az összes szövetségi tartománynak az lett a feladata, hogy ezen teljesítményértékelés során javítson az eredményén. Azt kérdezte, hogy ezt minden szövetségi tartomány megteszi ezt, megteszi -e de facto igen, de van egy oktatásügyi miniszteri konferencia, amely önkéntes alapon, ezt hangsúlyoznom kell, megállapodik közös fellépésekben, amelyeken keresztül az összes szövetségi tartományban a színvonal növelhető, de egyértelműen az oktatás a szövetségi tartományok hatáskörébe tartozik. A második kérdéssel kezdeném. A cseh képviselő azt mondta, hogy tíz oktatás, oktatási miniszterük volt az utóbbi tíz évben, nekünk 2000 óta hat, illetve nyolc. A politikusok stabilitása nem annyira nyugtalanít, inkább a politikák stabilitása az, ami foglalkoztat. Tehát nem a miniszterek szintjén fontos ez a folytonosság. Mert noha a miniszterek változtak, a szakpolitikák változatlanok maradtak, és a különböző kormányok folytatták ezeket és ezen szakpolitikák jelentős mértékben összefüggnek azzal, hogy a hálózatot át kellett szerveznünk, és az úgynevezett iskolai klasztereken keresztül, iskolai klaszterekben össze kellett kapcsolnunk az óvodai oktatástól a 12. oktatási, tanítási évig az összes iskolát. Tehát ezek korábban külön álltak, különálló iskolák voltak, ennek pedig ennek az összekapcsolásnak nagy volt a politikai költsége, de aztán az előnyök és az eredmények később váltak láthatóvá. Másodszorban az a tény, hogy az anyagi erőforrások, illetve a minisztérium költségvetése nem változott az utóbbi években, gyakorlatilag stabil volt kisebb ingadozásokkal, még a megszorító intézkedések által fémjezett időszak legsúlyosabb éveiben, amikor ugye a trojka e, jelen volt az országban, biztosítani tudtuk a finanszírozás e, folytonosságát. A béreket jobban sújtották a megszorító intézkedések, a forrásokat kevésbé. Amit el szoktam mondani, az az, hogy annak ellenére az a tény, hogy nem voltak elő anyagi forrásaink, kénytelenek voltunk olyan reformokat végrehajtani, amelyek nem igényeltek újabb forrásokat, illetve beruházásokat. Nem volt egyébként más választásunk. Ha javítani akartunk a helyzeten, akkor olyan dolgokkal kellett megbírkoznunk, amelyek nem tettek szükségessé további ráfordításokat. És vannak bizonyos szabályozási mechanizmusok, például a nemzetközi felmérésekben közzétett eredmények a PISA tanulmányban, az a tény, hogy az iskolákat külsőleg értékelték, illetve az a tény, hogy voltak bizonyos tesztek, rendszeres tesztek, ez az iskolákat arra késztette, hogy az eredmények érdekében dolgozzanak. És ez egy ilyen serkentő folyamat volt, amely a pedagógiai gyakorlatokat is megváltoztatta, és átszervezéseket tett szükségessé az iskoláknál. Tehát ha a PISA eredmények például csak olyan eredmények volnának, amelyeket át kellene adni egy miniszternek, valószínűleg a miniszter a fiókba tenni ezeket, de az a tény, hogy ezeket napvilágra hozzák, arra késztet mindenkit, hogy dolgozzon hogy elkerüljön egy olyan helyzetet, amely 2000-ben jellemezte Portugáliát, és amely miatt mi magunk is szégyenkeztünk. Já si dovolím, dámy a pánové, taky pár poznámek e, k asi čtyřem tématům, které tady zazněly. Pokusím se být... Néhány észrevételem lenne, négy e, kérdést vetettek fel, megpróbálok röviden válaszolni. Először is e, cselköztársaság decentralizációs oktatási tapasztalatairól számolnék be. 2000-ben elég széleskörű közigazgatási reform következett be, autonóm régiókat állítottak fel, és legitim módon különböző jogköröket követeltek ezek a régiók maguknak. 2017-ben az a helyzet, hogy 14 régióból, 14 autonóm regionális önkormányzatból áll a cseh köztársaság, és azt mutatjuk, hogy 14 többé-kevésbé önálló oktatási rendszer is működik ugyanis a különböző régiók különbözőképpen állnak hozzá az oktatási kérdésekhez. Az államnak az oktatási rendszer integritását csak bizonyos szempontok szerint vizsgálja. Nyilván országos hatáskörű a mi szervezetünk, és arról gondoskodik, hogy a színvonal megfelelő legyen, és hogy megfelelő módon nyújtsák az oktatást az összes oktatási, nevelési, képzési kérdést a 14 különböző többé-kevésbé autonóm regionális önkormányzattal kell megbeszélnünk. Gondolhatják, hogy ez nem egyszerű. Az állam diákonként fejkvóta rendszerben támogatja az oktatást, de a régiók az összegeket korrigálhatják, és befolyásolhatják a regionális oktatás irányát. A tananyag reformjára is sor került 2005-ben általános terv szerint tanterv szerint tanultak, ugyanakkor voltak a szünetek, egy adott osztály diákjai az egész országban adott időben ugyanazt tanulták, mondjuk hatodikban, mondjuk november elején a versekkel foglalkoztak, aztán utána a növényekkel, jelenleg eh, sokkal kevésbé eh, részletes a központi eh, elvárás. Csak olyan megkötések vannak, hogy mondjuk negyedik és hatodik között milyen területekre térjenek ki az oktatásban. Ez a decentralizációnak köszönhető, elég nagy önállóságot ad ez az iskoláknak, az iskolák így a az oktatók elvárásai szerint alakíthatják a munkát. Persze aztán ez egy csomó problémát jelent, hogyha mondjuk egy gyerek családja elköltözik, és ezért másik iskolába kerül, a dualista rendszer a cseh köztársaságban nem létezik, bár a gyakornoki lehetőségek nagy támogatást kapnak az állam, és a cégek máshogy támogatnak. A cégeknek mások a szempontjaik. Ők azt szeretnék sokszor, hogy kész, teljesen felkészült diákok kerüljenek az iskolákból, akik már rendelkeznek elméleti és gyakorlati képességekkel is, tehát mint egyfajta végtermék kerüljenek a cégekhez. A diákok kevésbé érdeklődnek a szakképzés iránt ma, Többek között azért, mert eh, amikor a munkaerőpiacra belépnek a fiatalok, nagyon alacsonyak a fizetések, a jövedelmek, ezért rögtön szakmát eh, váltanak. Fontos lenne a eh, harmonizálás a jövőben a PISA és más nemzetközi felmérések eredményei alapján a tanárok felkészítését akarjuk javítani, a, a tanárképzést, ugyanis a cseh a tanárképző intézmények eléggé lecsúsztak, és a legtöbb kezdő tanár nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel ahhoz, hogy fel lehessen venni tanári munkakörbe. Nagyon fontos tehát az oktatók képzése. Na, nagyon sokszor a tanárok, akik eh, tanári diplomával rendelkeznek, az erőfeszítések ellenére mondjuk nem rendelkeznek megfelelő informatikai vagy idegen nyelvi ismeretekkel. És eh, nagyon fontos, hogy a diákok eh, specifikus igényeit és figyelembe vegyék, erre is felkészítsék őket. A cseh köztársaságban meg vagy meg voltunk sokáig győződve róla, hogy a, a gyógypedagógusoknak kell a speciális igényekkel foglalkozni, vagy konkrét, specifikus igényekkel, egyéni igényekkel foglalkozni. Most már úgy gondoljuk, hogy minden tanárnak. Köszönjük szépen ezeket a nagyon érdekes és kimerítő előadásokat. Sajnos az időnk az nagyon elszaladt, úgyhogy a az ülés mm, befejezésére két percünk maradt összesen. Szerintem nagyon hasznos volt mindannyiunk számára ez a mai esemény, és biztos vagyok abban is, hogy néhány javaslatot be tudunk majd építeni a folyamatban lévő jelentéseinkbe, amelyek részben az oktatás és képzés jelentőségére vonatkoznak, ugye az Európa 2020 stratégiára, az ifjúsági garancia vagy az ifjúsági e, foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkoznak, úgyhogy mindenképpen nagyon hasznosak ezek a, a e, hozzászólások ugye nagyon sok problémája van az oktatásügynek egész Európában, sőt mondhatjuk az egész világon, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy egységes képünk arról, hogy eh, hogy állunk, illetve hát a, a diákjaink hogyan teljesítenek, és eh, ezért nagyon jó ez a felmérés több tanulságot levonhatunk, bár ugye mondhatjuk azt, hogy nincs olyan gyógyszer, amelyik minden beteg számára egyformán jó lenne, vagy minden betegségre jó lenne, de mégis ugye megfogalmazódnak olyan következtetések például, amelyek mindenütt, vagy mindenki számára hasznosak lehetnek, például az, hogy nagyobb erőfeszítést kell fordítanunk a tanárképzésre és a tanárok megfelelő felkészítésére a jelenlegi globális kihívásokra, illetve hát a digitális világ és a munkaerőpiac kihívásaira válaszul. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megfelelő tanárokat képezzünk, ezért nagyon sokat kell tenni az államoknak, vagy a decentralizált oktatási rendszerekben az önkormányzatoknak. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a tanári szakma presztízsét növelni kell mert nem létezik olyan sikeres tanár, akinek nem kell, hogy a háttérben ott legyenek a szülők, a család, akik úgy nevelik a gyereket, hogy a tanárnak kell, hogy tiszteletet adjanak, és legyen presztízse a tanár szavának, úgyhogy mindenképpen ebben egy nagy együttműködésre van szükség. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a mai ülésen, és akkor a mai ülést délelőtti részét berekeztem délután három órakor folytatjuk, illetve még egy gyors bejelentés, hogy mivel ebben a teremben egy másik esemény fog zajlani 12.30-tól, ezért mindenki vigye el a holmiát, és majd a délutáni ülés egy másik teremben lesz. Köszönöm szépen!